Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan Przewodniczący będzie uczestniczył w drugiej części naszego spotkania. Hölgyeim és Uraim, az elnök úr csak később ér majd ide az ülésünk második részére, ugyanis jelenleg Fischler volt biztos úr által társszervezett ülésen van, és úgy gondoljuk, hogy négy óra után fog csak érni. Ha megengedik, akkor térjünk rá a napirendre, napirend tervezetre. Technikai okokból nem tudjuk mindig, minden ülésen az összes nyelvre a tolmácsolást biztosítani. Ma nincsen finn és litván tolmácsolás. Elnézést kérek ezért. És ha nincsen további megjegyzés, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem. Ha nincsen megjegyzése senkinek az ülés végéig, a február 28-29-i jegyzőkönyvet is elfogadottnak tekintjük. A mai ülésünket webstreamingen lehet követni. Kezdjük is az ízesített borászati termékek földrajzi árujelzőiről szóló Heber Dorfman féle jelentéssel. Az ENVI szakbizottsággal közösen vagyunk illetékesek az 50-es cikk alapján ezen témában. 24 módosítót nyújtottak be ezen jelentés tervezetre, Megadom a szót Dorfman úrnak, előadónknak, Herbert. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom feltartani az ülés menetét. Nagyon gyorsan <clears throat> szeretném megköszönni az árnyék előadóknak a kiváló együttműködést. Nagyon szakmai volt ez a dosszié, sok technikai kérdést kellett tisztáznunk, és Köszönöm, hogy a módosítókat is befogadták. Át kellett dolgoznunk egy irányelvet, amely a földrajzi árujelzőkről szólt, egy speciális alágazatban. A borászat az európai ital, italgyártó iparnak jelentős szegmense, több millió hektoliternyi az Európai Unió és főleg a mediterrán térség bor borászati termék volumenje, és úgy gondolom, hogy egy értelmes, kiegyensúlyozott szöveget alkottunk, amely majd a szavazásban is tükröződik. Köszönöm szépen, akkor átérünk a szavazásra. Megpróbáljuk kártya nélkül csak akkor lesz szükség kártyára, hogyha esetleg ellenőrizni kéne a szavazás eredményét, de közben Kapula Santos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. E, én pont azt szerettem volna mondani, hogy nincs itt a szavazókártyám. Nagyon sok kártyám itt van, de a szavazókártyám az nincs, úgyhogy a szocialistáknál plusz egy szavazatot mindig majd könyveljenek el. Ahogy elmondta, megpróbáljuk kártya nélkül, lezavarni a szavazást. Nekem meg két szavazókártyám van. Ö, esetleg nem tudom, hogy tudja használni az én kártyámat, de szívesen kölcsönadom. Legfeljebb egy másik frakció nevében fog szavazni. Nem, ez így nem működik, mondja az elnök. Ö, ez olyan, mint a hitelkártya, ne vesszük el a hitelünket. Nekem speciál három kártyám van, de én csak egyet tudok bedugni. Na, nézzük. Elnök úr, Kaplos Santos kolléga Na tényleg én tudok adni egy kártyát, ha ebbe az elnök úr belenged, akkor, vagy megengedi, akkor én szívesen odaadom neki. Jó-jó, hagyjuk a viccelődés, kollégák, lépjünk tovább, szavazzunk. Egyes módosító. Előadói módosító kitámogatja. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es módosító Silvestrix úrtól mellette Együtt szavazunk a 25-essel erről, mellette, mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A kettes módosítót visszavonták, úgyhogy a 27-esről szavazunk, ugyancsak Szilvesztris úrtól, ki támogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Majdnem egy hangulag. Hármast visszavonták, négyes mellette, az előadó módosítója ez, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító, előadói módosító. Szóbeli módosítóval egészül ki. Megadom a szót az előadónak. Röviden tudom indokolni ezt. Az eredeti jelentésben a 7% helyett 7,5% szerepelt. Ez egy technikai hozzáigazítás a harmonizáció és a szöveg koherencia érdekében. Ez csak egy szerkesztői megjegyzés. A 7%-nak kell itt is szerepelni. Rendben. Nem látok és kitámogatja az ötös módosítót a szóbelivel együtt, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es módosító Szilvesztris úrtól kitámogatja. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as megegyezett ezzel, nem kell szavaznunk róla. A 6-ost visszavonták, a 7-est visszavonták. 8-as módosító, előadói módosító, ki támogatja? Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Előadói 9-es módosító mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 30-as módosító. Levéja úrtól, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító az előadótól mellette, Tízesről még egyszer mellette. Ellene. Javítja magát az elnök. Ki támogatja a tízest? Harmadszor kérdezi. Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 31-est visszavonták, 34-es mellette. Lavia Ué mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es módosító. Szerintem biztos, hogy elutasítottuk a 34-es, 11-es előadó mellette, mellette, 11-es mellett. Ami megegyezik egyébként a 35-es mellette Még egyszer kérdezem, elnézést kérek, mondja az elnök. 11-es mellett kiszavaz. Köszönöm, ellene. Ellenőriznünk kell, most jönnek be a kártyák. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kapulasz úr, ön hogyan szavazott ellene? Szerencsénkre elutasítottuk. Harminc kettes módosító következik. Reimers Lyon, a szerzőpáros ki támogatja a 32-est? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük, ha már így belejöttünk az elektronikus szavazásba. 32-esről géppel szavazunk, lezárom a szavazást. Tévedtem. Elfogadtuk. Jó volt ellenőrizni. A 35-ös jön mellette. 35-ös mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 36-as módosító Tomaszewski úrtól származik. Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. A 12-esről nem szavazunk, 13-as mellette, a 13-as kitámogatja ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Kérem szavazzanak a 13-asról szavazógéppel is. Megnyitom és lezárom a szavazást. 22-13 arányban elutasítottuk a 13-ast. Meg kell ismételnünk a szavazást. Valami nem működött. Megnyitom még egyszer a szavazást a 13-asról. Lezárom a szavazást. Teljesen más eredmény jött ki, de továbbra is elutasítottuk 19-17 arányban. Pan poseł Kapula Santos jest... Dziękuję. Poprawka 37. Kapula Santos úr is ellenzi, úgyhogy 20-17 arányban. A 37-es visszavonták, 38-as mellett. Szavaz, 38-as ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elutasítottuk a 39-esről szavazunk, ki támogatja Eszkül 39-es módosítóját, ellene tartózkodás elutasítva. Stojanov úr 40-es módosítója mellette ki támogatja a 40-est. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Az előadó 14-es módosítója következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös előadói módosító mellette ellene tar- ezt ellenőriznünk kell. 15-ösről ismét szavazunk géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28-9 arányban elfogadtuk. Nagy többséggel tehát. 18-as előadói módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk nagy többséggel. 20-as előadó módosító, ki támogatja a 20-as ellene. Tartózkodás, elfogadtuk nagy többséggel. 41-es többek által benyújtott módosító ki támogatja ellene. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük, ne legyen vita. 41-esről kérem szavazzunk ismét a géppel. Lezárom a szavazást. Eléggé egyértelműen elfogadtuk, 27-4 arányban elnézést a fölösleges szavaztatásért. Nem látom igazán a karokat vagy lehet, hogy a szemem romlott el. Elfogadtuk. 42-es, mellette. Egyértelműen jelezzék, a 42-es kitámogatja. Köszönöm. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as, mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm. Most akkor a preambulum bekezdések jönnek, az ötösről szóló 21-es módosító Tomaszewski úrtól ki támogatja. Ellene ki van? Tartózkodás. Elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23-as mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás elutasítottuk. Most akkor az egész véleménytervezetről módosítások után szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást a módosított véleménytervezetről. Lezárom a szavazást. Megállapítom, hogy 36 egy arányban, majdnem egyhangulag, tartózkodás nélkül elfogadtuk a módosított véleménytervezetet. És akkor ezzel ezt a témát letudtuk. Köszönöm az előadónak a munkát, és rá is térünk következő napi rendi pontunkra, ami a KPS mechanizmusokról fog szólni. Si c'est Już, proszę Państwa, szukam tylko swoich notatek. Hogyha bele pillantok a jegyzeteimbe, akkor előbb-utóbb megtalálom megfelelő oldalt az, az elnöki sorvezetőben. warsztatów. Warsztaty związane... Tehát folytatjuk a napi rendünket. Workshop a piaci ingadozások kezeléséről, a közös piacszervezés mechanizmusai és kockázatkezelési eszközök az új közös agrárpolitikában. Nasza dyskusja przyczyni się do pogłębienia naszej wiedzy. Remélem, hogy ez a mai megbeszélés hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban értsük a kap reformját ezen a konkrét területen különös tekintettel. Danten és Kapula Szampos kollégák által készített jelentésre szeretném szakértőnket üdvözölni, aki a Francia Országos Agrárkutatóintézetből érkezett, és megosztja velünk tudását e szakterületen. A KPS mechanizmusokkal kapcsolatban sok érdekes mondani való ebben biztos vagyok, és abban is, hogy majd szívesen válaszol kérdéseinkre. Nincs is más hátra, mint előre. Öné a szó parancsoljon. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Most bemutatnám önöknek azt a jelentést, amely az agrárpiacok volatilitásáról szól, és a bizottság elemzéséről 2014 és 20 távlatában. Az előadásom az írott jelentés szerkezetét fogja követni, tehát először röviden emlékeztetnék rá, hogy miért van szükség ö, nyilvános ö, fellépésre ezen területen. Nagyon sok jelentés született az áremelkedés és az árvolatilitás témájában, és nagyon sok ö, különböző ajánlás született ezen jelentésekben, egymástól eltérőek. Tehát mindig meg lehet bármelyik intézkedést indokolni egy valamilyen jelentésben elhangzott ajánlással. Én szeretném először is emlékeztetni, hogy akadémiai szempontból mi az, amit a gazdaság, tudomány elismer, hogy miért van szükség egy adott problémával kapcsolatban egy adott intézkedésre. Utána szeretném összehasonlítani ezen gazdasági érveket, gazdaságtudományi érveket azon érvekkel, amelyeket a bizottság használ azért, hogy indokolja az új agrárpolitikai intézkedéseit. A harmadik részben pedig a legfontosabb rész következik, a különböző intézkedések elemzése és a, ezen intézkedések módosítására vonatkozó javaslatok. Tehát lesz egy normatív része is az előadásomnak, azzal kapcsolatban, hogy akadémiai szempontból mit kellene tenni. Kezdjük az első résszel. Tehát nagyon sok jelentés született, és mondja nekünk azt, hogy a mezőgazdaság az egy specifikus terület, nagyon sok a kockázat. Hát valójában nincsen specifikus mezőgazdasági kockázat. Milyen egyes szektorban van kockázat? És ezen kockázatokon túlmenően a kínálat és a kereslet tulajdonságai miatt nagyobb a volatilitás a mezőgazdasági területen. Hiszen a kereslet nagyon kismértékben reagál csak az árra. Tehát a felkínált mennyiség vagy a kereslet mennyisége nem nagyban tér el, és ezért nagyon volatilis a mezőgazdasági termékek ára. Ezen ár volatilitás káros a gazdaság szempontjából, hiszen így gyakran azt mondják nekünk, hogy maga a piac soha nem fog optimális megoldást találni, ezért van szükség intervencióra. Hát azért ennél bonyolultabb a helyzet. Több mechanizmus okolható azzal, hogy ez a törvény az árvalótilátásra vonatkozóan nem teljes mértékben tökéletes. Az egyik a készletezés. A készletezéssel lehetővé tesszük azt, hogy az idők során az árváltozást azt próbáljuk egy kicsit csökkenteni. Tehát akkor készletezünk, amikor alacsony az ár, és akkor adjuk el, amikor magasabb. És így lehet csökkenteni az áringazódást. És láthatják, hogy az árak változásában gyakori az asszimetria. Gyakran alacsony, néha magas, de szinte soha nem nagyon alacsony az ár, és ez a készletezésnek, a, tárolás, a raktározásnak köszönhető. A másik ilyen ö, faktor a kereskedelem, így a különböző területeken lévő résztvevők között lehet a változásokat ö, csökkenteni. És így lehet kompenzálni például a déleurópai eseményeket ö, észak-európai beavatkozással, vagy olyan dolgokkal, ami Észak-Európában nem történhetne meg. Például, ami Európa, világszinten a búza termést illeti, itt láthatják, hogy a, az egyes országok szintjén mindig magasabb ez a variáció, mint világszintjén, tehát mindig magasabb ez a kisebb területeken, mint a nagyobb területeken. Ezen mechanizmusokon túlmenően, amelyek csökkentik az áringadozást, nagyon sok olyan intézkedés létezik, amelyet maga a gazda egyéni szinten használhat. Például szerződések. Gyakran kiemeljük, hogy lehetne szerződéseket kötni olyan résztvevőkkel, akik mondjuk az élelmiszeriparban dolgoznak, és a biztosítókkal, a befektetőkkel, akik a pénzügyi piacokon fektetnek be, és így lehet az áringadozásokat is csökkenteni. Minden esetre olyan szerződésekről van szó, amely a ö, föld tulajdonosával, a termőföld tulajdonosával köt szerződést. Olyan területeken, ahol a ö, piaci kockázatok nem olyan magasak, mint Európában, ott szinte mindig az a helyzet, hogy bevonjuk a kockázatba azt, aki a termőföld tulajdonosa, és utána a köztes ö, szereplőt is, aki mondjuk kereskedik a termékkel. Egy másik ilyen eszköz a gazda szintjén az az, hogy ö, többfajta tevékenységet is folytasson, ne csak paradicsomot ö, termeljen egy adott gazda, hanem többféle terméket is, ezzel csökkentheti a kockázatát, vagy akár mezőgazdaságon kívüli tevékenységet is folytathat további ilyen eszköz az a beruházási ö, döntések eszköze. Ö, ezzel is lehet játszani, és a kockázatok következményeit például a, a megtakarításokkal is lehet ö, kezelni, hogy amikor nagy a bevétel, akkor ö, félreteszünk, és amikor kevesebb a bevétel, akkor ezt felhasználjuk. Tehát több olyan mechanizmus van, amelyel tovább léphetünk, mint amiről mindig beszélünk, hogy a mezőgazdaságra egy külön törvény vonatkozik. Most az igaz, hogy egyetlen mechanizmus sem ö, ingyenes, mindennek ára van. Maga a tárolás is persze pénzbe kerül, egyrészt el kell szállítani ezt a terméket, és utána tárolni kell. Tehát nincsen egy ilyen csodaszer, ami ingyen megoldaná a problémánkat. Azt kell megnézni, hogy hogyan lehet az ezen kockázatkezelési eszközöknek az árát csökkenteni. És akkor még egyszer elmondom, hogy a piac az sohasem tökéletes, ebből több, több hibája van úgymond a piacnak. Egyrészt az információhoz köthetően, vannak aszimetriák az információban egy biztosített és a biztosító között. A biztosított tudja, hogy milyen lesz az ő viselkedése, miután megkötötte a biztosítást. Erre a biztosító nem tud kihatni. És ezért a biztosító magasabb díjat fog elkérni, mint hogyha ismerné pontosan, hogy milyen lesz a biztosított viselkedése. És így az állam ezen a szinten például beavatkozhat és javíthat a működésén. A másik a piaci hatalmak, a piaci súly kérdése. A termékeken belül is például lehetségesnek eltérések a minőség között. Például a marhahús piac szabályozás az nem olyan egyszerű, hiszen egészen eltérő minőségű termékeket lehet találni a piacon. És egy további probléma az pedig a bizonytalanság. Ma például a Schmallenberg vírusról senki sem hallott korábban, senki sem tudott tehát felkészülni ezen vírus következményeire. Itt a közegészségügynek van szerepe, hogyha ilyen bizonytalan események miatt ö, csökken jelentősen a gazdák bevétele. Egy további ö, hibája a piaci működésnek az az, hogy hogyha azt mondjuk, hogy a piac diktál, akkor azt mondhatjuk, hogy egyedül a, az értékesítési vagy termelési láncnak az elején lévő szereplők hatnak csak ki az ára, és ez nem így van, úgyhogy meg kell nézni a pozitív és a negatív kihatásait is a kockázatoknak. Ami a közfellépésről, vagy ilyen jellegű fellépésekről beszélünk, akkor hogyha be kell ö, oltatni az állományát egy gazdának, akkor ezt biztosítani kell, hogy ezt meg is tegye. Ebben azzal segíthetünk, hogyha megfelelő információval látjuk el, hogyha a katasztrófák következményeit kezeljük. Ö, a versenyt kell a belső piacon belül is biztosítani, minden egyes piacra igaz ez, és a közjavakat pedig meg kell ö, óvni. Tehát akadémiai szempontból ezt tudjuk mondani. Most nézzük meg, hogy a bizottság mit mond, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a kap is foglalkozzon ezen tevékenységgel hiszen minden országban másként közelítik meg az adott problémákat. A biztosítási rendszert nem ugyanúgy alakítják ki az egyes országokban, az intézmény és, és egyéb különbségek miatt. Tehát miért van szüksége az EU-nak továbbra is a mezőgazdasági kockázatok kezelésére? A bizottság egy hatástanulmányt készített, amely a jogszabály javaslatokat egészíti ki. Igen, komoly munkát végzett a bizottság, felmérte a három opciót, amelyet 2010-ben mutattak be. És ezen hatástanulmány alapján elég sok információt találhatunk arról, hogy a bizottságnak milyen a jövőképe, miért van szükség az egyes területeken politiká, szakpolitikákra, és itt két alapvető érvelést hallhatunk a bizottság részéről, azon túlmenően, hogy az egyes intézkedésekkel hogyan érvelnek. Az első ilyen érvelés az az, hogy a mezőgazdasági termékek ára, árának az ingadozása növekedni fog. Ez egy nagyon elterjedt elképzelés, de be kell, hogy valljam, hogy soha nem tudom, hogy honnan származik. Mindenki azt mondja, hogy a, nem, a közelmúltban nőtt az ár volatilitás, akkor a jövőben is ez így lesz. Hát ki tudja nekünk ezt biztosítani és biztosra mondani? A bizottság három érvel támasztja ezt alá, hogy miért lesz még nagyobb a volatilitás. Egyrészt éghajlatváltozás, kettő az energetikai árakkal nagyobb a korreláció, például a kőolajjal és a bioüzemanyagok miatt, és a mezőgazdasági piacok pedig egyre inkább pénzügyi esednek, tehát egyre több a határidős ügylet a mezőgazdasági termékekre is. Érdekes megnézni ezen érveket, ami az éghajlatváltozást illeti, hát ezt persze ebben mindenki biztos, és azt gondolhatjuk, hogyha nagyobb az éghajlatváltozás, akkor ingadozás, akkor az árak is jobban fognak ingadozni. Most az, hogy 2014 és 2020 között ez érezhető lesz -e, most nehogy azt mondják, hogy én ezt mondom, hogy nincsen éghajlat felmelegedés. Én csak azt mondom, hogy 2014 és 20 között azért még ez nem bizonyos, hogy ez érezhető lesz. Nincsen elég intézkedésünk és eszközünk arra, hogy felmérjük, hogy ez mennyiben lesz érezhető. Ami a, az energetikai termékek korrelációját illeti, vigyázzunk ezzel, mert ez attól is függ, hogy a bioüzemanyagokat csak egy mandátum alapján termelik, ebben az esetben a volumen az mindig fix, és akkor itt nem feltétlen ö, érvelhetünk azzal, hogy a kőolajár kihat majd a mezőgazdasági termékek árára. Hogyha rugalmas a mandátum, akkor egészen más a helyzet, de most egyelőre nem ott járunk. Hogyha a gazdák a mandátumon túlmenően is termelnek, mivel a kőolajára olyan, akkor lehet, hogy ez a fordított irányban is igaz, hogyha a kőolaj ára nagyon ö, alacsony, akkor kevesebbet fognak bioüzemanyagot termelni a gazdák. Ami pedig a a mezőgazdasági piacok pénzügyi esedését illetve hogy emiatt nőne az árvolatilitás, hát elnézést, de Biztos, hogy ez nagyon sok embernek érdekesnek tűnik, de hát nagyon kevés a tényszerű bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a pénzügynek negatív hatása lenne a termelési döntésekre. Rövid távon, hogy negatív hatása van-e a pénzügyesedésnek erről napokat beszélhetünk, de az, hogy egy pénzügyi beavatkozás miatt milyen hatása lesz a gazda döntésének, erről nincsen semmilyen bizonyítékunk. Ezek nagyon rövid távú tanulmányok, amelyek egyelőre rendelkezésre állnak. Hiszen a gazdák évente egyszer döntenek arról, hogy mit fognak elvetni. Tehát az, hogy ami a belső piac napi szintű döntéseit illeti, és ebből mezőgazdasági termékekre vonjunk le következtetéseket, amelyek éves szinten döntődnek el, erre nagyon kevés a bizonyíték. Kicsit furcsa szerintem, hogy ezzel érvel a bizottság, hiszen éveken keresztül az Európai Bizottság azt mondta, hogy a határidős ügyleteket használjuk arra, hogy az árkockázatokat kezeljük. Úgyhogy külön programok vannak arra, hogy ezen eszközöket használják az emberek a bizottságnál. Na most, ami a piacok implicit volatilitását illeti, hogy hogyan lehet a jövőbeni határidős ö, volatilitást kivédeni. Na most ezen opcióknak az ára most csökken. Én nem mondom, hogy nem fog sohasem növekedni, de ez növekedhet is és csökkenhet is, ez mindkét irányban lehetséges ez az eltérés. További bizottsági érvelés, hogy miért van szükség a kapra, Azért, mert a mezőgazdasági bevételek nagyon alacsonyak, egyre alacsonyabbak, és egyre volatilisebbek a mezőgazdasági áron túlmenően nőnek a felhasznált anyagok árai, ezért persze a gazdák bevétele az egyre csekélyebb. Gyakran ezt hallhatjuk, és nem tökéletes az ár áttétele. Hát legalább 15 éve hallgatjuk ugyanezeket az érveket. Minden egyes kapreformnál arról beszélnek, hogy nincsen megfelelő jövedelme a gazdáknak, és nem megfelelő az ár áttétel. És igen, lehetséges, sajnos, hogy már legalább 15 éve nagyon kevés statisztika van arra vonatkozóan, hogy tudjuk, hogy ez valóban így van-e vagy sem. Nagyon sok más szakértő is azt mondja, hogy vannak olyan statisztikáink, amelyek arra vonatkoznak, hogy a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel milyen, de hogy a gazdák háztartásában mekkora a bevétel, az már más, hiszen lehet, hogy mással is foglalkozik egy gazda, nem csak mezőgazdasági tevékenységgel. A bizottság honlapján láthatjuk, olvashatjuk, hogy elmúlt, az elmúlt 15 évben a mezőgazdaság bevétele hány és hány százalékkal csökken a többi ö, szektor bevételéhez képest. Hát én ezt nem értem, hiszen maga a termőföld ára viszont éppen hogy nő. A termőföld az egy nagyon is mezőgazdasági ö, tényező, és hogy lehet, hogy egyre kevesebb mindig a bevétel, és egyre gazdag, egyre ö, drágább a termőföld egy nagyon fontos faktor. Minden egyes országban más és nagyon bonyolult a helyzet, de még Franciaországon belül is van egy olyan státusz, amely szabályozza a termőföld tulajdonosi viszonyait, és tehát vannak bérelt földek, és vannak olyan jellegű termőföldek, amelyeket kötelesek megtartani mezőgazdasági tevékenységben. Még az ilyen jellegű földeknek is egyre nő az áruk. Lehet, hogy ez egyfajta buborék, de hogy 15 éve ez a buborék egyre csak nőne, hát hogyha ez tényleg csak buborék lenne, akkor az már kipukkant volna valószínűleg. Tehát ami ezt a gyenge pontot illeti a bizottság részéről az érvelésben, hát lehetséges, de nincsen erre elég bizonyítékunk. És azt gondolom, hogy fontos ezt kimondani. Egy további érvelés, ami az ár áttételt illeti az élelmiszerláncon belül, miszerint a fogyasztási árak nem volatilisek, csak az eladási árak, a gazdák eladási árai. Nos, egy mezőgazdasági árhoz képest a tőke jövedelmezősége, hogyha ugyanaz, akkor vagy a feldolgozási ár az, amely ingadozik, vagy pedig az eladási ár. Most azt kell megnézni, hogyha a feldolgozási tevékenység ára túlságosan magas, ezt meg kell nézni, valóban ez egy jó kérdés. De megint csak nincsen elég bizonyítékunk, információnk arra, hogy ezt bizonyítsuk. Ha megnézzük, hogy egy nagyon magas szintű csoportban a tej árait vizsgáljuk, hogy az hogyan változott, akkor az a következtetése ezen tanulmánynak, hogy nincsen erre megfelelő bizonyíték, információ. Nagyon nehéz ezt mérni, hiszen mindig csak egyetlen egy termékre vonatkozik egy tanulmány, és csak egy éven keresztül. Most, hogyha megnézzük, hogy ezen grafikákat, amit a bizottság honlapjáról töltöttem le, pirossal láthatják azt az árat, amennyit fizethetnénk, hogyha csak ö, vajport ö, termelnének a gazdák. 2007-ben láthatják, hogy volt egy eltérés, amikor is drágábban adhatták volna el a tejet, mint ahogy azt megtették. 2009-ben pedig éppen a fordítottja a helyzet. 2001 és 7 között veszítettek azzal az emberek, hogy vajport ö, termeltek, készítettek. Tehát valóban itt megint csak részleges ez az érvelés, hogy nem tökéletes az ár áttétel, meg kell nézni, hogy hosszú távon valóban jövedelmező -e ez az adott tevékenység. Megint csak hosszú távon és az összes terméket kell vizsgálni, azt kell megnézni, hogy a felhasznált termékeket hogyan tudják, milyen, tud, milyen áron tudják eladni a gazdák. Tehát abban kell biztosaknak lennünk, hogy szükség van arra, hogy korrigáljuk ezt a problémát. Ezek voltak tehát az érvek. Most pedig nézzük meg a javaslatokat, és hogyan lehet ezen javítani. Különböző rendeletekről beszélünk. Egységes KPS, egységes kifizetés, második pillér, vidékfejlesztés. Nagyon sok egyéni, egyedi eszköz van, amelyeket azért használ, amelyeknek az a háttérérvelés, hogy azért van rájuk szükség, mert nagy az árvolatítás. Most nézzük meg a kockázatkezelést. A legfontosabbakat nyolcat ezek közül kiválasztottam, és ezeket egyenként szeretném megnézni. Úgyhogy most megnézem mindegyiknek a legitimitását, ami gazdaságtanulmányi elméleti megközelítésünkkel. Az első az intervenció és a készletezés vagy tárolás rendszere. A kölessel kapcsolatban az intervenciót felszámolják, de általában azt el lehet mondani, hogy nincsen fő változás, a referenciár és az intervencióár között nincsen változás. Az intervenció csak három termékkel kapcsolatban kötelező, a búza, a zsírmentes tejpor és a vaj esetében. A parlament és a bizottság közösen kell, hogy döntsön arról, hogy mikor kell -e a a tárolással kapcsolatos intézkedéseket elindítani, de ezt nem pontosítják egy az egyben, és a gazda, gazda számára ez nem megfelelően átlátható információ. Gyakran mondhatja a bizottság azt, hogy 2009-ben én kezeltem a, a tejválságot, de hogyha megnézzük az érintett szereplőket, hogy a tejválságot mennyire kezelte a bizottság, nem biztos, hogy egyetért majd a gazda azzal, amit a bizottság mond. A tejjel kapcsolatban, ami a bizottság honlapján szerepel, azt nem feltétlen, azzal nem ért feltétlenül egyet a gazda. Még valamit szeretnék mondani. Az intervenció mai definíciója alapján, nem mondom, hogy csak, de azért inkább egy ártámogatási eszköz, mint kockázatkezelési eszköz. Miért? Miért csak a búzával kapcsolatban határozzuk meg az intervenciót automatikus módon? Mégiscsak érdekes ez. Itt láthatják a grafikán, hogy van egy határidős piac, a búzára vonatkozóan Európában, ez rendkívül aktív. Az európai gazdák a szövetkezeteik és a kereskedőiknek köszönhetően az árkockázatot lefedhetik az európai piacokon. A búza piaca a legaktívabb. Érdekes azért, hogy ez az egyedüli mezőgazdasági termék, amelyben javasolják, hogy fennmaradjon az intervenció. Ezen határidős piaccal tehát az árkockázatot lehet lefedni. Hogyha mondjuk 150 és 200 euró között van a búza ára tonnánként, akkor az intervenciónak semmi értelme nincsen, mert annak 100 euró tonnánként a határa. Tehát nem lehet határidős piacoknál azt mondani, hogy az intervenció az elsősorban kockázatkezelési eszköz. Nem, ez egy történelmi eszköz, az ártámogatása az elsődleges célja. Hogyha ez kockázatkezelés lenne, akkor nem tudom, hogy miért nem az összes mezőgazdasági termékre vonatkozik az intervenció. Például az olajos növényekre. Hiszen annak, azoknak az ára ugyanolyan volatilis, mint a gabonájé. miért ne terjesszük akkor ezt ki a cukorrépára, az olajos növényekre és más termékekre is? Tehát én azt javaslom, és itt azért eléggé eltér az én véleményem a sok más akadémikus véleményétől. Én azt javasolnám, hogy egy minimum intervenciót tartsunk fel, mégpedig hosszú távú célkitűzéssel. Azért, hogy tartsuk ezt meg. Mégpedig azért, mert hogyha valaki a mezőgazdaságba akar beruházni, akkor gyakran ez egy hosszú távú beruházás, a határidős piacok egy-két, maximum három idényre lehetségesek, a beruházások pedig 5-10-15 évre szólnak. Tehát én nem tudom így a határidős ügyletekkel lefedni az én beruházási időszakomat, ezért kellene hosszú távú piacokban gondolkozni. A gazdák, hogyha ilyen jelzéseket kapnak, akkor elkezdenének gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne beruházni hosszú, hosszú távon is. Ezért én úgy gondolom, hogy erre fel lehetne használni az intervenciót. Vannak erre elméleti érvek, ez a jelentésemben megtalálható, de egészen más jellegű ez az intervenció, mint amit ma használunk. Biztos, hogy sokat fognak a szakemberek erről még vitázni. Én azt gondolom, hogy az intervenciós árat nem kell fixálni. Tehát ez egy ö, mozgatható, flexibilis ár lesz, de a szabályok fontos, hogy egyértelműek legyenek, és nem a termelési költségek függvényében kell, hogy ezt meghatározzuk, hanem a mezőgazdasági termékbe való beruházás intervencióját az kell, hogy meghatározza, hogy én milyen árat tudok előre ö, becsülni a saját termékemnek. Azt gondolom, hogy rugalmasá kell tenni tehát az intervenciót és az intervenció árát a világpiaci árak ingadozásához képest. És nagyon fontos, hogy átláthatóak legyenek a szabályok, és meg kell nézni, hogy tehát az intervenciós logikát hogyan lehet a hosszú távú ö, célkitűzéseknek alávetni. Ami az egyes ágazatok támogatásait illeti, kevesebb közvetlen beavatkozásra lenne szükség, inkább a kockázatkezelési eszközöket kellene terjeszteni az érintettek között. Én támogatom, hogy ezen eszközöket megtartsuk az átmeneti időszakban. Nem mondhatjuk ezt az embereknek, hogyha értik, amit eddig mondtam a befektetésekkel kapcsolatban, nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni a szabályokat, átmeneti időszakra van szükség. Hogy mekkora legyen az átmeneti időszak, az attól is függ, hogy konkrétan milyen beruházásokat tettek az adott szektorban. De a 2008-as reformról azt azért elvárhatjuk, hogy akkor 2011-ben még nem fizetődtek ki a beruházások, amelyeket 2008-ban tettek. Mindenképpen tehát ez egy meghatározott időszakra kell, hogy szóljon, hiszen a gazdáknak hozzá kell térni különböző hiteleknek, hitelekhez is, és esetleg 2020-ra lehetne felkészíteni a gazdákat egy ilyen jellegű tevékenységre. Ami a szerződéseket illeti, hát ez kicsit későn jön, mert már a tejcsomaggal kapcsolatban beszéltek erről. A termelői szervezetek körét kellene kibővíteni, akik ezeket használják. Én mindenképpen támogatnám, hogy az ilyen szakmaközi szervezeteket pénzügyileg is támogassák, azért, hogy a gazdasági szereplők jó döntéseket hoznak, hozzanak. A határidős ügylet fizetős, hiszen annak ára van, de hogyha nincsen határidős piac, akkor hogyan tudom azt, hogy mi fog történni? Bizonyos szektorokban nincsen ilyen határidős piac. Tehát az, hogy ö, ö, állami támogatást ö, arra használjanak fel, hogy ezzel az információt lehessen terjeszteni, ez egy jó megoldás. De az az elképzelés, hogy a láncon belül a tárgyalási ö, erőket vissza kell állítani, hát ez ez már sokkal vitathatóbb érvelés, hiszen a termeléshez nem köthető egyértelműen ez a fajta beavatkozás. A versenyhatóságok sokat beszélnek, például Franciaországban most az ndvr ról vigyázzunk, nem szabad azt az üzenetet elküldeni a gazdáknak, hogy ö, nem kell védeni magukat, mert mindig minden rendben lesz. Nem nem lehet csak a szerződésekkel az árat és a volument befolyásolni. Franciaországban van egy ilyen tendencia, hogy azt gondolják, hogy ezzel mindent meg lehet majd oldani. Hát nem. Nem szabad, hogy azon szereplők, akiknek a piacon belül van valamilyen erejük, ők kivonják magukat a kockázatok alól. És hát bizony ennek a szövetkezetek szintjén ára van. ami a kereskedelmi intézkedéseket illeti. Azt javasolják, hogy tartsuk meg az ilyen jellegű intézkedéseket. Persze nagyon bonyolult a helyzet, ezt mindig hallhatjuk, de a többi állam döntését nem lehet biztosítani. Nem tudjuk, hogy mondjuk Argentína mi fog tenni a határaival, hogy Oroszország határaival mi fog történni kereskedelmi szempontból. Erre biztosítást kötni az nem könnyű. Annak ellenére, hogy ennek rendkívül nagy kihatása van az európai árakra. El kell tehát kerülni azt, hogy az egyes mezőgazdasági lobbik olyan belső döntéseket hozzanak, amely az egész világpiacra kihat azért, ezért van arra szükség, hogy úgymond elretentő intézkedéseket hozzanak, amelyekkel a többi országra lehet kihatni, és így elkerülni azt, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amely a többiek számára hátrányos. Ezzel kapcsolatban tehát felmerülhet a kérdés. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az Európai Unióban a múltban mindig a WTO-val kapcsolatos szabályokról beszéltünk, hát most végre meg kellene tennünk, hogy megígérjük azt, hogyha a többiek ö, ö, erőfeszítéseket tesznek, akkor mi magunk is leállítjuk az export támogatásokat, mert ez a világkereskedelem szempontjából nem pozitív. Nem tudom, hogy hogyan hogy miért nem rakjuk be azt, hogy a globalizációs ki, alkalmazkodási alapot miért ne használjuk. Azt hiszem, hogy a vétó tárgyalások szempontjából nem jó üzenet, hogyha erre nem hivatkozunk. Ami pedig a válságalapot illeti, én támogatom ezen intézkedéseket, de pontosítani kellene, milyen jellegű intézkedésekről van szó. Nem tudjuk, hogy ezt hogyan fogják végrehajtani, hogy ez egyszerűen intervenció, hogy ö, vagy esetleg a kif- közvetlen kifizetésekkel is foglalkozunk-e. Azt mondani, hogy 3,9 milliárd eurót akarunk 2014 és 20 között használni egy katasztrofális helyzete, mivel nem tudjuk, hogy milyen katasztrófák lesznek majd akkor, ez így gazdasági szempontból, gazdaság elméleti szempontból nem helytálló nem lehet előre tudnunk, hogy mekkora lesz a katasztrófa, ezért nem tudjuk, hogy mekkora lesz a kártérítés. És ugyanúgy nem tudhatjuk azt sem, hogy ö, csak a gazdákat fog -e érinteni egy adott katasztrófa. Hogyha egy adott betegséggel kapcsolatos járvány kitör, akkor nem feltétlenül csak a gazdákat fogja az érinteni, hanem ö, sok más területet is. Úgyhogy nem lehet csak egy adott szektorra korlátozni ezen előrejelzéseket. Ami a termelési kvótákat illeti, itt a cukorkvóták felszámolásáról van szó, gyorsabban, mint ahogy azt többen várták. Mint tudják, az elméleti szakemberek nem igazán szeretik ezen kvótákat, hiszen ez nem igazán kockázatkezelési eszköz. Ez olyan, mint a nagy ö, raktározás, a kérdés mindig az, hogy milyen szinten határozzuk meg ezen kvótákat. Ugyanez itt a kérdés, mint a készletezésnél. Mikortól gondoljuk azt, hogy elég magas az ár ahhoz, hogy a kvótákon növeljünk vagy csökkentsünk? Ezt soha nem fogjuk előre tudni, és ezzel mi soha nem fogunk egyetérteni. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a világpiacon mindenki részt vegyen, azt gondolom, hogy a kvóta az nem kockázatkezelési eszköznek minősül. Lehet, hogy ez egyszerűen teri, területi kohéziós eszköz, ami a termelés elosztását illeti a területen keresztül, a területen, egy adott területen, de nem kockázatkezelési eszköz. A cukorra kapcsolatban ez egy új információ. Ezen ágazat képviselői biztos, hogy azt fogják kérni, hogy ezt a döntést ezt még halasszák el. A legutóbbi beruházások ezen ágazatban azért történtek meg, mert a a cukor kps szet megreformálták 2007-ben, és hát nem mondhatjuk azt, hogy nagyon graduálisan csökken a beruházás és a tevékenység ezen területen. A cukorára 2007-8 óta nem volt igazán negatív 2007-ben, hogyha valaki megvásárolt ilyen cukorkvótát, akkor ö, azt valahol biztosítani kell ezt a beruházását. Ö, ezért gazdasági szempontból nem tartom igazán ö, helytállónak, hogy fenntartsuk a kvótarendszert. Ami a kifizetéseket illeti, ezeket fenntartják, és a feltételhez kötés az mindenképpen jó elképzelés. Még akkor is, hogyha csak 2017-től használjuk a közvetlen kifizetést bizonyos területen, a, bocsánat, a egymáshoz kötő kifizetéseket, akkor is ez egy jó elképzelés. Most ami az ajánlásokat illeti, most egy borítékon belül, hogy aztán mit tudunk mindig ebből kihúzni, és mi marad a végén benne, az biztos, hogy az alapkifizetésekre még mindig marad valami. És ez költségvetési problémák esetén azt mondják, hogy ez így jó lesz, de hát én gazdasági szempontból nem tudom, hogy hogy lehet az alapkifizetést hasznosnak tartani, hogyha nem tudjuk garantálni a finanszírozását. Akkor tényleg az is megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán szükség van-e erre pénzügyi szempontból. Ami az kapcsolt kifizetéseket illeti, ugyanolyan ez, mint a készletezés és a kvóta, nem lehet előre meghatározni, hogy milyenek lesznek ezek. Hogyha egy ciklikus ö, ö, időszakra akarunk egy ilyen ö, kapcsolt szerződést, akkor visszatérünk a 70-es évek ö, kapjához, ahol a kínálatot ö, akarták támogatni. Most pedig, ami az első és a második pillér kérdését illeti, a biztosítások a betegségekre vonatkozóan ezeket létrehozták, és a gazdasági um, és hogyha valaki ráfizetéssel termel csak, akkor mondhatjuk azt, hogy ő nem akar egy adott biztosítást, és a kérdés az az, hogy hogyan lehetséges mindez azt gondolom, hogy mindig a gazdákat kell felelőssé tenni, hiszen nekik kell létrehozni az kölcsönösségen alapuló biztosításokat. Korábban már próbáltak ilyet bevezetni, de például a sertés termelők ezt elutasították. Azt mondták, hogy ha nagy az állami támogatás, akkor rendben, de egyébként ilyenből mi nem kérünk. Úgyhogy én mindenképpen jó ötletnek tartom, hogy a gazdákat próbáljuk felelősíteni következtetéseim. Három gondolatom lenne. Egyrészt keréljük el a nem egyértelmű szabályok használatát. Egyértelmű üzenetet kell adni a gazdasági szereplőknek, így tudnak ők jó gazdasági döntéseket hozni, és így lehet a kockázatkezelési instrumentumokat is továbbfejleszteni. Második következtetésem az, hogy az információ rendkívül fontos, hiszen az információ maga a hatalom. Nagyon sok helyen nincsen elég információ azért, hogy az érvelések minőségét felmérhessük, és azért, hogy az emberek jó döntéseket hozhassanak. Tehát a az állami és közszereplők szerepét kell megerősíteni azért, hogy megfelelő információkat szolgáltathassanak. Végül pedig hogy első vagy második pillérbe kerüljön mindez, költségvetési szempontból ez nagyon bonyolult, én ezt tudom, de azért azt is tudjuk, hogy az egyes tagállamoknak is van még egyéni mozgásterük azért, hogy a kockázatokat kezeljék, megvannak a pénzügyi és a tulajdonjogi eszközök és politikák. Gyakran specifikusan van egy tulajdonjogi szakpolitika a mezőgazdaságra vonatkozóan, és ezzel is ki lehet védeni az árvolatilitását. Köszönöm szépen a figyelmet, hölgyeim és uraim! Köszönjük! Köszönjük Alexander Gohannek ezt a valóban részletes, mondhatnám kimerítő expozét az áringadozás témájában. Roppant érdekes téma számunkra, így nem is bántuk, hogy kicsit elhúzódott az eredeti tervhez képest a hozzászólás. Annyit szeretnék azonban elmondani, hogy van egy látogatói csoportunk, portugál látogatói csoportunk, akiket szeretnék külön köszönteni ezen alkalommal. Legyenek üdvözölve! A Portugál Gazdaszövetség től érkeztek, még egyszer üdvözlöm Önöket. Most pedig megnyitom a vitát, az első hozzászóló, Agnew kollega, parancsoljon. That I'm the first to speak, but you can... Én vagyok ugyan az első. Nyilván nem fogok minden egyet érteni, ami elhangzott. Én magam is gazda vagyok, és vállalkozkázatokat, hogyha a prezentáció elejét vizsgáljuk, akkor abból azt vonhatnánk le azt a következtetést, hogy az Európai Unió kiveszi a kockázatot a gazdálkodásból, ez olyan, mint az állami termelés, pedig nem ez a jó, nem ez a helyes megoldás. Én hajlandó vagyok kockázatokat vállalni, vannak eszközök ennek a kezelésére. Például itt van az opciós piac, amely előre lehet opciókat vásárolni és eladni, akár telefonon most innen is. Tehát egy jövőbeni eh, időpontban a mostani eh, meg, most megalapított eh, árakon eladhatják a múzájukat, vagy vásárlási opciót, vételi opciót vehetnek. Ez egy csodálatos dolog. Egy szövetkezetbe is beléphetek, értékesítési szövetkezetbe is, ahol többen együtt adják el a terméküket, ami szintén sokat segíthet az ár ingadozás leküzdésében. Voltak, azt hallottuk, hogy túl erősek a eh, értékesítési szövetkezetek, ez meglepő volt, mert hát, hogyha ezek a szövetkezetek erősek, az csak segíthet a gazdákon. Főként az intenzív állattenyésztésben csökkenthetik a eh, gazdák a kockázatot, hogyha nagy cégekkel franchise-ba lépnek, tehát egy franchise egy nagyobb cég rendelkezésére bocsátja az általítja a területét az istálókat, és itt tulajdonképpen áthárítja a kockázatot. Azt hiszem, hogy ezt uniós jogszabályokkal nem lehet tovább javítani. Ezek már eh, kipróbált, az idő próbáját is kiállt módszerek a kockázat csökkentésére. A mezőgazdaság eh, nyereségessége csökken, hallhattuk, kétfajta eh, adózás okozhatja nehézségeket, általában a termőföld terület csökkenés okoz problémát, hiszen mindent beépítünk. Hogyha a gazdák jelenleg magas árakon sem tudnak nyereséget termelni, akkor miért nem használják ki az új technológiában rejlő lehetőségeket? Nem igazán értettem, amikor az intervencióról beszélt, jelentős mennyiségben, amennyire én tudom, a WTO teljesen ellenzi ezt, ezért kellett abba hagynunk az egészet, de hát javítsanak ki, hogyha tévednek. Végezetül a cukorkvótákkal kapcsolatban, amely 2015-ben lejáró rendszer, ez az én hazámnak, az Egyesült Királyságnak egyszerűen túl gyors rendszer. A cukorgyárakat be kellett zárnunk már évekkel ezelőtt, Egész egyszerűen nem működik ez a cukor piaci rendszer. Mi lesz így a cukorfinomítókkal, kérem? Dziękuję rzeczywiście. Ważne problemy, Köszönjük. Köszönjük szépen, érdekes gondolatokat vetett fel egy kollega a cukor ágazattal kapcsolatban. Most pedig José Bovénak szeretném megadni a szót, majd Leimais kollégának. Ó, köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy szóhoz juthatok. Nem tudom, hogy ezt más nyelvekre hogyan lehet majd letolmácsolni, de hát próbáljuk meg. Én egyike vagyok azoknak a képviselőknek, akiket rettenetesen meglepnek ezek a jogszabályok. Úgy tűnik számomra, hogy az agrár eh, gazdaságot próbáljuk jogszabályokkal beszabályozni. A gazdasági logikáról haladtunk bőven, amelyet a eh, gazdálkodásban érdemes bevezetni. Ez pedig elvezet engem egy kérdéshez igazából nem is a hozzászólóhoz fordulok itt. A kap eszközeiről beszél. Egy nyílt workshop esetében minden rendben is lenne, de itt nem erről van szó. Ez egy zárt workshop, és ennek a megközelítésnek a célja az, hogy ezeket az eszközöket szisztematikusan tönkretegyük. Lehet, elképzelhető egy olyan agrármodell, amelyben nincsenek gazdák, és elképzelhető, amely egy olyan agrármodell, amely a szociális, kulturális vagy környezetvédelmi szempontokat nem vesz figyelembe. Lehet, csak nem feltétlenül érdemes vagy, amely a, a táj és a mezőgazdaság közötti kapcsolatot figyelmen kívül hagyja. Tehát mondom, van olyan agrármodell, amely az emberek tényezővel nem számol, de az én területemben senkit sem ismerek, aki mondjuk a számítás technikából meg tudna élni, és ezt egyedül eladhatja az interneten. De most őszintén mondjuk meg, egy, az igazi gazdálkodásban hányan vannak Európában, mi az agrárpolitikát próbáljuk megóvni, azzal, hogy modernizáljuk, megpróbáljuk segíteni a gazdákat, hogy megéljenek a földből, hogyan fogjuk a vidéki társadalom szövetét megőrizni, hiszen erről beszélünk, erre van szükség. Önök azt mondják nekünk, igen, hűvösen, hogy a globalizációs kiegazítási Eh, alappal számoljunk. Persze, hát ez majd megnyitja a piacot, itt van a Mercosur vagy eh, India, hát akkor eh, semmi baj, az kiigazítási alappal, globalizációs alappal, majd ezt figyelemmel követjük. Folytathatjuk ezt így is, de hát akkor mihez hasonlít ez a modell? ezzel a vitával kapcsolatban az a kérdés merül fel bennem, hogy ha nincsen globális jövőképünk a mezőgazdaságnak, ha csak gazdasági szempontból közelítjük meg ezt a kérdést, és nem globálisan, ez mindenképpen aggályos. Azt szeretném, hogyha nem csak ezzel a gazdasági jövőképpel foglalkoznánk, mert ez egy részleges és részlehajló megközelítése a kérdésnek, hiszen ön gazdasági szakértő, is nagyon jól tudja, hogy vannak más gazdasági szakértők, akik inkább a ciklikus szerződéseket támogatják, és más elképzeléseket támogatnak, akik azt mondják, hogy a termelést kellene kézbe venni, és azt mondják, hogy ma, ami a mezőgazdasági modell következményeit illeti, ahol a kínálat és a kereslet egyáltalán nincsen összehangolva, akkor hogyan lehet ezt elkerülni, és hogyan lehet nem a kockázat logikája alapján eljárni. Lehetséges az is, hogy valaki előre felkészül az adott kockázatra, és így kerüli el. Tehát például, ami a tej szektort illeti, egy időben a tejkvóta volt, a a legfontosabb célkitűzés, hát én ehhez képest mindig rugalmasabb voltam, de hogyha hosszú távon megnézzük a tejkvótákat, akkor azt láthatjuk, hogy az adekváció a volumen szempontjából úgy hatott, hogy aztán valóban stabilizálódtak az árak. Tehát ez is egyfajta logika, amit egy időszak alatt követtünk. Most úgy döntöttek, hogy ezt a kvótarendszert leépítik. Ez nem gazdasági, hanem ideológiai döntés volt, és én elfogadhatatlannak tartom, hogy ma ebben a vitában csak egy személynek adjuk meg a szót, aki azt mondja, hogy én itt az akadémiát képviselem, az akadémia és a az elméleti szakértőket képviselem itt. Nincsen egységes elgondolás és gondolkodásmód ezzel kapcsolatban. Elnézést, én ezt sajnálom. Persze ön ezt mondhatja, de én ezt sajnálatosnak tartom. Köszönöm. Elnök egyelőre mikrofon nélkül. Proszę zabrać głosu panią poseł Brittę Reimers, następnie pan Michel Dante. Ja, ich möchte mich erst einmal für den Meg szeretném köszönni az előadást, érdekesnek találtam. Sok olyan pontja volt, amelyet hasonlóképpen látok. Lenne azonban egy kérdésem. Ön azt mondta, hogy az egyes alágazatokról túl kevés az adat, nem eléggé átláthatóak a rendszerek. Ha tárgyalunk az árakról, a működési költségekről, a termékek árstruktúrájáról, akkor valóban továbbra is komponens, sok komponens ismeretlen. Ismeretes azonban, hogy viszonylag magas még mindig a közvetlen kifizetések aránya ebben, és nem lehetséges az, hogy a közvetlen kifizetések akár negatívan hatnak a jövedelemre, illetve az árakra? Nem lehet, hogy a föld árra is majd negatívan hat a közvetlen kifizetés adott esetben? Vagyis növeli azt? Ezt az összefüggést valaki felvetette, és az utóbbi 15-20 év alatt gondolom le lehetett vanni ezt a tapasztalatot. Úgy tűnik, hogy a gazdálkodók jövedelmei továbbra sem nőtt érdemben, és nem sikerült igazán a piacokat sem bebiztosítani, mert továbbra is nagy az ingadozás. Tehát lehet, hogy a közvetlen kifizetések nem, hogy nem enyhítették a helyzetet, hanem hozzájárulnak a volatilitáshoz. Mert egyfajta pszichológiai tényezőként működik, mert ugye minden eladáskor, vételkor, föld és termékeladáskor, vételkor mindig ott van a tudatában a kereskedőknek, hogy ott a közvetlen kifizetés. Szóval lehet, hogy a közvetlen kifizetések negatívan hatnak az árakra? Érdekelne, hogy ezt az összefüggést a szakértő hogy látja. Köszönöm szépen. No ciekawe to, co Pani powiedziała, dlatego, że dotychczas było... Köszönöm, ez roppant érdekes, mert ez idáig a közvetlen termelési alapon készített közvetlen támogatásokra vonatkozóan ezt figyelembe vették, és ennek megfelelően csökkentették az árakat, tehát ezt a jelenséget próbáltuk az Unióban eh, csökkenteni. Tehát piaci kapcsolatot próbáltunk teremteni. De érdekes, amit mond. Üdvözlöm még egyszer a vendégeket. Nagyon örülök, hogy itt vannak közöttünk. Most pedig kérem azokat a képviselőket, akik vendégeket hívnak meg, osszák meg velünk ezt az információt, hogy üdvözölni tudjam őket, meg tudjam nevezni őket. Köszönöm, Dante, majd Hoisling kollégák. Merci. Köszönöm. Először is köszönet az előadónak, hogy én egyértelműen fogalmaz, még akkor is, hogy persze van, aki egyetért vele, és van, aki nem. Ön az előadásában implicite, ha jól értettem, a közhatóságoknak adta meg azt a feladatot, hogy az információ egyértelműségét felügyeljék. Hogyha tényleg ezt akarta mondani, akkor ebből azt lehet levonni következtetésként, hogy a közhatóságnak más szerepe nincsen a piacok kezelésében, csak ez. A kérdésem tehát az, hogy ön azt gondolja, hogy a kollektív szervezetek, az ágazati szervezetek a termelőtől a szakmaközi szervezetig bet, betöltheti -e ezt a szerepet, és hogyha igen, milyen feltétellel, és hogyha nem, akkor miért? Dziękujemy. Pan poseł Hausling, bardzo Köszönöm. Hausling úr következik. Ja, ich äh, finde, dass... Úgy gondolom, hogy sokszor kiderült már, és ma is kiderült, hogy egyre több a kérdés, egyre kevesebb a válasz. Itt egyetlen egy szakértő előadása után nehéz most ezek után dönteni, mert miért nem hallgatunk meg inkább sok szakértőt. De furcsának tartom azt, amikor azt mondja, hogy még nagyon sok információ hiányzik. Jó, akkor kutassam még tovább, de számomra ebből az derült ki, hogy a piaci spekulációra vonatkozóan nem tudunk még bizonyítékokat leszögezni, legfeljebb csak egy nagy kérdőjelet tudunk rajzolni, mint ahogy a francia elnök is ö, ezt tette, azt mondta, hogy nincs elég információnk erre vonatkozóan. A spekuláció és a spekulációnak a feltételezése persze hat a piacokra, de úgy tűnik, hogy nem csak a kereslet és a kínálat határozza meg a piaci árakat, hanem millió egyéb tényező is, és egyek között, ezek között egy a spekuláció. Itt valószínűleg az agrárreformmal nem lehet ezt kezelni, ezt a problémát. A második felvetésem az, hogy az olaj árak változásának is komoly hatása van a mezőgazdasági árakra. De ha megnézi az élelmiszer árakat, a búza árát, akkor a búza ára gyakorlatilag ugyanolyan ívet ír le, mint az olaj árának alakulása, tehát az összefüggés számomra egyértelmű. Ön ezt nem mondta ki ennyire egyértelműen. Nyilván hogy ezt nem lehet bizonyítani, ez engem meglep. És a klíma változása, hogy ne lenne hatása a mezőgazdasági tevékenységeknek? Hát nézzük meg a nagy biztosítókat, a Münchene, Müncheni Rückversicherung az egyik legnagyobb biztosító mondja ki, és ők csak tudják, hogy a klímaváltozás és a mezőgazdaság között egyértelmű a kapcsolat. Negyedik megjegyzésem, hogy ne lenne a spekulációnak hatása a föld árra. Az agrár ágazatban nagyon sok olyan befektető belép, akiknek semmi köze a szakmához, hanem pusztán a földdel akarnak spekulálni. És ha kelet országban tíz év alatt megháromszorozódtak az árak, akkor az ön szerint mitől van? Nem attól, hogy spekulások lépnek be a piacra és felverik az árakat? Lehetne biztonsági hálózatokat létrehozni állítólag, de mihez kössük az árakat? Az áraknak nyilván a költségekkel kell elsősorban összefüggésben állnia, és ez így is van. Tehát ha 20 cent jelenleg a tej felvásárlási ára, ami ugye fele a termelő költségének, akkor itt valami nem stimmel ezzel az összefüggéssel sem. Nem tudom, hogy előadásában mennyiben vette figyelembe a valódi termelői szempontokat, és mennyiben ö, csak egy bizonyos elszmerendszert követ ö, a liberalizáció alapján kiindulva, előfeltételezések alapján, mint például az erőszakos nyitottság és a reál áraktól elszakadva. Tehát szerintem a legfontosabb dolog most az lenne, hogy a spekulációval foglalkozunk, és ezt nem lehet a kapon belül megszervezni. Ezen kéne elsősorban elgondolkodni, hogy mit tegyünk a spekulációval szemben. A mezőgazdaság nincs abban a helyzetben, mint például a nyersanyag szolgáltatók, nyersanyag kinyerők, hogy befolyásolják ilyen szinten a világpiaci árakat. Ez egy szabályozott piac, csak nem elég jól, akár a tejről, akár a cukorról, a borról van szó. Itt ö, kiegyensúlyozottabbak a, a kilengések, mert szerencsére valamelyes még szabályozott az ágazat. Köszönjük szépen. Kollega Fajmon úr következik. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl také poděkovat přednášejícímu za jeho prezent. Köszönöm szépen. Én is megjelent előadónak ezt az érdekes előadást. A mai helyzetben, amikor azon kell elgondolkodnunk, hogy a közös agrárpolitika a jövőben hogyan szerveződik majd meg. Ilyenkor örömmel mi is vélemény nyilvánítunk gazdálkodók. Elhangzott, hogy a cukorpiaci szabályozást át kéne alakítani. A cukor ára drasztikusan nőtt az utóbbi időszakban. A fogyasztók azt mondják, hogy a probléma egyre súlyosabb, valaminek történnie kellene. A cukorágazatba be kéne fektetni. Új finomítókat kéne valószínűleg építeni, de a jelenlegi rendszer alapján ez lehetetlen. A jelenlegi cukorkvóta rendszert feltétlenül újra kéne gondolni, fel szeretném tenni a kérdést, hogy ha ez megtörténne, akkor ezt hogyan lehet elképzelni? Mit ajánlana a cukorágazatnak? Elképzelhető a soft landing, és ha igen, akkor ez hogyan oldható meg? Hogyan lehet a cukrot valódi terméké tenni, a világpiachoz is igazítani, és mégis valahogy megvédeni az ágazatot? Azzal alapvetően egyet értek, hogy azok a segítő mechanizmusok, kifizetések, amelyek jelenleg vannak, valahol csökkentendők. És még azt is el tudom hinni, hogy maguk generálják az áringadozást, ezek a támogatások. A közvetlen kifizetéseknek lehet ilyen hatása. 2013-ban azonban minden ágazatban már hasonló lesz valamennyi gazdálkodó számára az ilyen kifizetés összege, és az meg egy másik kérdés, hogy ettől igazságosabb lesz a verseny. Ezek mind kérdőjelek bennem, köszönöm. Álves, Köszönöm szépen, elnök úr. Jelenleg azt próbáljuk elemezni, hogy egy új piac szervezetre vonatkozó javaslatok mennyiben vannak összhangban az új kihívásokkal. Az új időszak ugye 2013-ban kezdődik majd, és a mi témánkon kívül persze még nagyon sok egyéb kérdés foglalkoztatja a közvéleményt, a termelés, biztonsága, az egyre növekvő ár, rakra ránehező nyomás, a nyomatárak problémája, az élelmiszerláncban mutatkozó gyenge láncszemek, a makroekonomiai tényezők, a hitelek elérhetősége, az energia ára, ezekkel a kihívásokkal valamennyivel meg kell küzdenünk. A bizottság egy biztonsági hálózatot, jobb együttműködést képzel el a termelőkkel. Ugyanakkor minden támogatás leépítéséről van szó folyamatosan, főleg a tejágazatot és a borágazatot érinti ez most éppen aktuálisan. 2015-től ez oda vezethet, hogy 9 millió liter tej lesz több a piacon, mint amennyi kellene, vagyis még tovább zuhannak majd az árak. És azt látjuk, hogy ez a nyomott ár, illetve az, hát az árak nyomottsága miatt, miközben nőnek az előállítás költségei, egyre nagyobb az olló a kettő között, és nem lehet megélni ebből ha egyáltalán beszélhetünk még profitról, nyereség sávról, akkor ez minimálissá vált, és nem csak Portugália érintett, ahol óriási problémát okoz ez, nagy tejtermelő az ország, és már láthatóak a sötét fellegek. Egyre több, egyre magasabb költségek, egyre alacsonyabb átvételi árak, ha ágazati szabályozás születik, akkor ezt mindenképpen kombinálni kéne a teri- teritoriális, a területi megközelítéssel. Remélem, hogy a reform ezt fogja majd képviselni. És a finanszírozási nehézségek mellett a jövőben azt is problémát is meg kell oldani, hogy nehéz az alapokhoz való hozzáférés. meg kellett tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben felgyorsult, megszaporodott az élelmiszer spekuláció, a nyersanyag spekuláció, és ennek a hatásait a virtuális térben csak ide-oda tologatjuk, de megfizetni végül a fogyasztónak és a termelőnek kell ezt a fajta problémát világosan le kell szögezni, hogy itt most már a spekuláció elfogadhatatlan méreteket öltött, lehetetlenné teszi a mezőgazdasági termelést, mint olyat a spekuláció. Nagyon káros dolog a mezőgazdaságra különösen, mert ma már nem azt a terméket veszik meg, amit a termelő gyárt, hanem a kettő között eltelő spekulációs árkülönbséget. Ráneves. Köszönjük most pedig az előadónak, Luis Capolas Santosnak adom meg a szót. Quero agradecer a apresentação, aliás. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni az előadónak a kiváló előadást. Minden megszólalás jó, hogy megtörténik, még ha nem is értek mindegyikkel együtt, egyet. Fontos, hogy most elmondhatjuk a véleményünket. Nagyon instabil időket élünk meg, nem csak a piacok instabilak, hanem az élet egészen már, és egyre nehezebb jósolni a kínálatot, a keresletet, a piaci trendeket. Nagyon nehéz ilyen körülmények között tervezni. Már pedig a mezőgazdasági termelés lényegéből adódóan tervezést igényelne, néha több éves tervezést, akkor még nem is beszéltünk az időjárásról, ami hazámban ugye különösen nagy gondokat okozott. Olyan a szárasság, amit még soha nem láttunk, még hazánkban sem. Tehát rászorulunk a közösségi támogatásra. Ha az új kapról beszélünk, akkor el kéne már dönteni, hogy mit akarunk. Biztonsági hálót, ahogy a bizottság javasolja, egy minimál szinten, hogy a mezőgazdák legalább egy minimális biztonságot élvezzenek, amelyben elkezdhetnek vállalkozni. Nagyon sok intézkedés lenne a kezünkben, lehetne a kezünkben, nem mind új ezek közül, gyakorlatilag a régi eszközöket fejleszteni tovább a bizottság, de az is biztos, hogy az eszközök némelyike eddig teljesen hatástalannak bizonyult. A második pillérben sok olyan eszköz, instrumentum van, amely első látásra pozitívnak tűnik, de a gyakorlati alkalmazásukat tekintve meglehetősen kérdésesek. Nekem nagyon sok ilyen kételjem van, hogy mennyiben életképesek ezek az intézkedések a gyakorlatban. Jó lenne most konkrétan is belegondolni, egyfajta hatástanulmányt végezni a fejünkben, hogy ezek az intézkedések majd milyen hatásokat generálnak. Ez politikai kérdés egyébként, hiszen az egész dolog egyfajta politika, meg kell vizsgálnunk a lehetőségeket, és dönteni kell. Jelenleg, vagy hát a múltban egy, egyfajta politikai doktrína érvényesült, amely a piacok egyeduralmát hirdette. De láttuk ennek a hatását. A pénzügyi válság megmutatta, hogy ez a doktrína nem tökéletes. Meg kell most fontolnunk, hogy legalább a mezőgazdaságon belül nem tudunk-e egy kicsit visszafordulni korábbi elvekhez, és a piacnak való kiszolgáltatottságot csökkenteni olyan hatékony eszközökkel, amelyek nem csak listákat tartalmaznak, hogy mit lehetne csinálni, hanem konkrétan tesznek is valamit, eredményeket érnek el. Szerintem egyébként ez lehetséges, én optimista vagyok. Mert a tanácsban sincs túlnyomó többsége a bizottsági javaslatnak. Nekünk keményen nagy meggyőződéssel azt kell itt képviselnünk, amit helyesnek tartunk. A liberális tendenciák persze még mindig megvannak, az intervenciókat sokan leszólják, tehát körültekintően kell nekünk is eljárni, hogy hogyan fogalmazunk, milyen szavakat használunk, de egy biztos, hogy a közös agrárpolitikának meg kell maradnia. Óriási eredményei vannak ennek az agrárpolitikának, <clears throat> mert azért mégiscsak történelmileg biztonságot adott a termelőknek, és lehet, hogy itt is szükséges bizonyos megszorítás, egyes intézkedéseket meg kell szüntetni, hogy nehogy pont az ellenkezőjéket generálják, mint amire szánták őket. Én és a frakcióm kész arra, hogy ehhez konstruktív javaslatokkal hozzájáruljon. Folyamatosan és közösen gondolkodunk ezekről a témákról. Úgy gondolom, hogy jóval tovább kell mennünk, mint a bizottsági javaslat. Grazie Luis, molto bene. Ora Patrone Ves, poi Jár. Köszönjük Patrone Ves, asszony. Ser a oradora apresentação que aqui nos... Köszönöm szépen mm, az előadónak kiváló előadását. Érdekes dolgokat hallottunk, a vitához mindenképpen jó alap volt ez. Az árak ingadozása az egyik legfontosabb probléma, amivel meg kell küzdeni a jövő szempontjából. Az áringadással fel kell venni a harcot, mert egyébként, ha ezt nem tesszük, akkor soha nem lesz tervezési biztonság. És el fogjuk veszteni a potenciális fiatal vállalkozókat, akik már most is kevesen vannak, mert nem látnak majd a mezőgazdaságban jogosan jövőt. A bizottság javaslatában nem sok új dolog van. A biztonsági háló létrehozása, a termelői szervezetek támogatása jó ötlet, de korán sem elég a jelenlegi kihívásokra adott válaszként. Itt most a portugál kolléga elmondta, hogy milyen szárazság sújtja Portugáliát, mellettleg Spanyolországot is, és Spanyolország, Portugália problémáival teljesen másképp próbál megküzdeni. A portugál termelőknek nincsen biztosításuk, nálunk ez bevett dolog, ezért is kéne, hogy egységes szabályok legyenek, minden termelőt hasonló biztosítási struktúrával kell körülvenni. A teljesen liberalizált piacoknak nem lehet kiszolgáltatni ennek a ökölharcnak az egyes termelőket. Az egyes helyi körülmények összemosása, a közösségiesítés erőszakos jellege nem segít. A mezőgazdaság nem csak egyfajta gazdasági ág, hanem a mezőgazdaság állítja elő az élelmiszert, vagyis a túlélés záloga. Más gazdasági tevékenységek termékeit többé-kevésbé korlátozottan lehet nélkülözni. Az élelmiszert egy napig sem. A mezőgazdaság tartja az embereket életben. Ha tisztán gazdasági tevékenységnek tekintjük a mezőgazdaságot és teljesen liberalizáljuk, akkor nagyon hamar függőségbe kerülünk, majd már most is abban vagyunk, a világ más régióitól, ahol azonban politikai instabilitás van adott esetben, és egyik napról a másikra az ellátás megkérdőjelőződhet. <clears throat> Tehát kiadnánk a kezünkből a gyeplőt teljesen, a mezőgazdaságnak nagyon sok funkciója van. Ezt azt hiszem mindannyian tudjuk, nem lehet ezt euróban kiszámolni, hogy mi mindent ér a mezőgazdaság, gazdaság kiszámosítható jellege mellett. A mezőgazdaság a közjót szolgálja az élelmiszer előállítással. És ezért a mezőgazdasági politikának nem csak egyes tagállamokat kell szolgálnia, hanem minden termelőt Európa szerte. <clears throat> Hasonlítsuk össze a mezőgazdaságot más ipari ágazatokkal. Nincs még egy ilyen fontos termék, mint az élelmiszer. Semmit nem lehet nélkülöz, jobban nélkülözni, mint az élelmiszert. A végre le kéne szögezni azt, hogy a mezőgazdaság nem pusztán egy gazdasági tevékenység a sok közül. Az emberiség túlélését garantáló ágazatról van szó. És miközben, és ráadásul még sok egyéb funkciója van, életben tartja a vidéki térséget, és így tovább. A KAP reformja 2013 után olyan kell, hogy legyen, hogy az emberek, a fogyasztók és a termelők érdekei és a régiók érdekei kerüljenek az előtérbe, és ne a gazdasági szakértők, akik nem ismerik a hétköznapi termelői realitásokat, mondjanak meg mindent. Ettől már eddig is szenvedtünk, és jelenlegi helyzetben ez különösen fontos. Köszönjük szépen. Jár úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem párhuzamosan kell majd eljárnunk. Én ezt németként mondom, aki egy sajátos rendszerben nőttem föl, szocialista keretnémet tervezésben, akkor ugye fix árak voltak, akkor nem volt spekuláció, gyakorlatilag értéktelen volt, ingyenes volt a mezőgazdasági terület, nem is akarta senki megvenni, és mégis összeomlott a rendszer, mert finanszírozhatatlanná vált, mert nem volt vállalkozói és innovációs tevékenység szempont. Tehát miközben támogatom azt, hogy a, a, a termelőt vállalkozónak is tekintsük, azzal is egyetértek, hogy bizonyos szabályozásra szükség van. Csak nem mindegy, hogy ki és kinek milyen információt szolgáltat. Itt a termelői szervezetekhez nagyon fontos szerep juthat, hogy ez megváltozzon. A mezőgazdaságnak valóban van ellátási, ha úgy tetszik, közjó szolgálati funkciója, egyfajta biztonsági funkciója, Lenin is megfogalmazta már, hogy a gabona fegyver. És ebben van igazság, mert aki a lakosságot táplálja, az egy óriási adut tart a kezében. A mezőgazdasági politika mindig ellátásbiztonsági politika is, a piaci zavarok esetén kell, hogy legyen intervenciós lehetőség ugyanakkor ez meglehetősen korlátozott. Kivételes esetekben meg lehet fogalmazni kvótákat, a tejkvóta azonban rendszere teljesen megbukott, mert a politika nem volt képes olyan kvótákat megfogalmazni, amelyek összeegyeztethetőek a piaci igényekkel. Akkor is estek az árak, amikor csökkentették a termelést. Tehát az egyensúly több tényezős dolog ennél, innovatív mezőgazdaságra van szükség, és a biztonságpolitikai aspektus sem szabad elfelejtenünk, az ellátás biztonságpolitikait. Az agrárpolitikának mindig kell, hogy legyen, amikor 500 millió ember élelmezéséről van szó, biztonságpolitikai vonulatának, hogy ne váljunk teljesen kiszolgáltatottá az importtól. Grazie, Gyár. Márját. Köszönjük. Chairman, and thank you. Köszönöm elnök úr én is. Érdekes történelmi és gazdasági beszámolót hallhatunk. Péter jár különösen érdekeseket mondott. Két megjegyzésem lenne mindösszesen. Az ágazat közi és termelői szervezetekkel kapcsolatban, a kockázatkezelésre vonatkozóan annyit mondhatok, hogy igazából az foglalkoztatna engem, hogy Franciaországban mennyire más helyzet, mint más országokban, illetve ezek az ágazatközi és termelői szervezetek eh, valóban hatékonyan működnek-e. Megjegyzéseim eh, arra vonatkozik, hogy az élelmiszerláncban az eh, árak nem megfelelően arányosan alakulnak. Szerintem az agráriumból származó jövedelmeket kellene mérni. Különböző forrásokból jöhet egy gazdaság, gazdaság vagy más gazdaság eh, bevételei, de engem elsősorban az érdekel, hogy a magából, a mezőgazdaságból származó jövedelem hogyan alakul hogyha más forrásból is van bevétele, azt miért adnánk az agrár jövedelmekhez? Ez nem az agráriumból származik, azért ezt külön kell mérni. Ez nem lenne egyébként másképp fel. A másik a termőföld árakra vonatkozik. Meglepő, hogy bárki számára meglepő, hogy eh, emelkednek a, terme, a termőföld árak. Véges mennyiségű termelő termőföld van, mennyisége is, elérhető terület mennyisége is, csak a nagy mindent beépítünk, és a minősége is. Kereslet kínál a törvényei érvényesülnek, na hogy emelkedik az ár. Végezetül, akik más ágazatban sok pénzt keresnek, nagyon szívesen kötenek sokat termőföldre, és vesztenek az agráriumon, ezt nem is értem igazán. Valószínűleg tovább emelkednek majd a termőföldárak, hogyha az Európai Unió ezt a azt a politikát folytatja, amikor nem csak élelmiszereket, hanem mondjuk bioüzemanyagokat is előállítani kívánunk, egyre nagyobb nyomást gyakorolva a termelésre. A termőfő tehát egy szűkös erőforrás, nem véletlen, hogy emelkednek az árak. Bene, abbiamo finito questo. Rendben, Roppant érdekes vita volt ez. Nincs más hátra, mint hogy megadjuk eh, a igen, igen, válaszokat szeretne adni a Alexander Gohan, ezért eh, meg kell, hogy adjuk neki a szót, ezt a legkevesebbet megtehetünk. Köszönöm, hogy mennyi időm van a válaszra, lehet ez hosszú is, de megpróbálok pontosan válaszolni. Első kérdés. A határidős piacok a kock, árkockázatot ö, tudják kezelni? Igen, de ö, ez nem minden termékre igaz, a paradicsomra vagy a uborkára nincsen ilyen. Ö, én azt mondtam, hogy a szövetkezet is egy olyan eszköz, amely az élelmiszeripari vállalatok kezében van, hogyha szükség van. Aztán, hogy a világpiacokat destabilizálja-e a WTO-val kapcsolatos intézkedés. Hát nem tudom, hogy mennyire hat ki az, hogy én mit teszek az én saját kis termőföldemen a világpiacra. Aztán, hogy közép-hosszú távra az intervenció biztonsági hálónak értelmezhető-e, hát ez olyan, mint a 96-os rendszer az Egyesült Államokban, ahol a támogatási árt a történelem alapján, tehát a múltbeli értékek alapján akarták meghatározni, nem pedig az adott pillanat alapján. Hogy a cukorra kapcsolatban túl gyorsan megyünk-e előre, nem tudok ebben biztos lenni. Én azt gondolom, hogy a bizottság, az Európai Bizottság hatástanulmányában az elemeket én eléggé meggyőzőnek tartom, hogy még van egy kis járulék ebből, de nem olyan sok. hogyan lehet itt bukkanómentesen landolni, zöggenőmentesen landolni. Hát azt gondolom, hogy hát ez, ez már szinte meg is történt, már sikerült leszállnunk ezzel a géppel. A kvóták felszámolása az a maximum 5-10%-kal növeli a megtermelt mennyiséget, de nem többel ami Bové úr hozzászólását illeti. Bevalom, hogy ilyen vitát már sokat lefolytattam a francia gazdák szövetségével, de akárhogyan is döntenek, azért arra emlékezzenek, hogy a tejkvóta csak annak előnyös, aki akkor van ott, amikor a rendszert meghatározzák. Aki később fog belépni a rendszerbe, az már csak fizeti az árát, hogy hozzájuthasson az eladáshoz. Tehát csak azok számára előnyös ez, aki akkor van ott, amikor a rendszert meghatározzák. Utána már csak fizetjük ennek az árát. És a gazdasági, a francia gazdák szövetsége, amikor arról beszélünk, hogy 5 vagy 10 kal csökkenteni kell a tejkvótát, akkor mindig egymásra mutogatnak, mindig azt gondoljuk, hogy nem az én országom az, vagy az én ö, gazdaságom az, ahol ezen csökkentést végre kellene, ö, végre kellene hajtani. Ami a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos ö, kockázatokat illeti, van olyan tanulmány, amely azt mondja, hogy 5-10 év múlva a közvetlen kifizetések így is úgy is a termőföld tulajdonosok zsebébe kerülnek, akik nem mindig a gazdák. Írországban nagyon sok termelő, termőföld tulajdonos van, Franciaországban 80%-ban bérelik a gazdák a földet. Tehát hosszú távon lehetséges, hogyha nincsen megfelelő termőföld tulajdoni szabályozás, lehetséges, hogy akkor valóban ez az összeg nem a gazdához kerül, hanem a termőföld tulajdonoshoz. Hogy ennek mi az értelme? Én gazdasági szakértőként azt mondom, hogy támogassuk a gazdasági szereplőket, akik a közjavakat előállítják, már pedig akkor ezek a gazdák lesznek, nem pedig a termőföld tulajdonosok. Én azt támogatnám, hogy minél inkább feltételhez kössük, kössük a közjó jellegű termeléshez kössük a közvetlen kifizetéseket, tehát nem csak az eddig alkalmazott feltételeket ne a mezőgazdasági termelést támogassuk, hanem a mezőgazdasági közjavakat. És így ezáltal valóban a célzott személyek zsebébe fog kerülni ez a támogatás. Persze az biztos, hogy ha akár egy eurót is adunk egy gazdának, akkor nem fogja ezt az egy eurót megtartani magának, de az a lényeg, hogy minél inkább ezt az egy eurót arra használja fel, hogy közjavakat termeljen. Különben a ö, környezetvédelmi szerződéseknek nem fognak megfelelni. Van például egy Ecofito 2018-as program Franciaországban, ahol az antibiotikumokat például a, ö, az állattenyésztésben 25%-kal kellene addigra csökkenteni. Na most, hogyha a gazda nem erre fogja ezt felhasználni, ezt az összeget, akkor ezt, ennek mi a célja? Tehát minél inkább célzottan kell az alaptámogatásokat a mezőgazdasági szereplőnek adni, és nem pedig arról beszélni, hogy mennyit tudunk erre előállítani, hiszen meg kell találni ott, ahol van ilyen összeg. Azt hiszem, hogy Kafiró úr a parlamentből tett fel kérdéseket a zöldséggyümölcs ágazattal kapcsolatban. Még egyszer elmondom, hogy a határidős piac egy-két évre tudja az információkat előre jelezni, és erre a gazdasági szereplők is támaszkodhatnak, anélkül, hogy esetleg ebben részt is vegyenek. Tehát nem feltétlenül a gazdák azok, akik a határidős ügyleteket kötik, hanem inkább a gazda szövetkezetek, szervezetek. Tehát a határidős piacokon keresztül van egy ilyen jelzésük, de hogyha nincsen ilyen piac, akkor valamilyen más jellegű jelzésre van szükségük. Azt gondolom, hogy a szereplők egy kategória a, ezt a ö, pozíciót fogja tükrözni, hogyha ö, nincsen ilyen határidős piac, akkor több gazdasági információra van szükség. Röviden. Egy kérdés a spekulációval kapcsolatban hangzott el, a G20, stb. Mit mond a G20? Azt, hogy ellenőrizni kell, hogy a határidős piacon nincsen-e domináns pozícióval való visszaélés. És hát Európában itt nem járunk nagyon elől ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Államokban, és ez érthető, több a határidős ügylet, úgyhogy hát remélhetjük, hogy nálunk is ez el fog terjedni, de a G20 nem ellenzi a határidős piacot, hanem csak azt szeretné, hogy azok jól működjenek, ami kicsit más. Ami a kistermelőket illető, hogy én erre mit gondolok. Hát én azt gondolom, hogyha többet adunk a kistermelőknek, akik közjavakat állítanak elő, ez tökéletes. Tehát valóban a mezőgazdaságban aktívan résztvevőket kell mindig célozni. A kistermelők pedig ilyenek. Nem tudom, hogy mindenre választ tudok-e adni. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságnak két specifikuma van. Az első, Soha nem lehet betiltani egy, megtiltani egy államnak, hogy öm, ö, interveniáljon, beavatkozzon, hogyha az éjség miatt ö, felkelések vannak egy országban. Egyiptomban például a követelések inkább az energiaárhoz kapcsolódtak. De hogyha egy ö, kenyeret akarunk eladni, és annak az ára növekszik, akkor ez rendkívül fontos. Tehát hogyha egy államban az élelmiszer biztonság kockázatba kerül, kockázatos helyzetben van, az egészen más, mint a mi agrárpolitikánk, ahol a gazdákat akarjuk megvédeni, nem, pedig a fogyasztókat. Ezért van itt különbség. Ezt el kell ismerni, hogyha mindenki saját maga csak a saját piacát veszi figyelembe, az igen nagy problémákat okozhat. Hogyha Oroszország vagy Argentína blokkolja a határait, akkor nem a múltbeli eszközeinkhez kell visszanyúlnunk, hanem olyan eszközöket kell kitalálni, amivel meggyőzzük őket, hogy ezt ne tegyék. Tehát ez az első specifikum, a második pedig a termőföld. Én soha nem mondom, hogy ö, drága vagy olcsó a termőföld, csak azt mondom, hogy ha nő az ára, akkor a gazdasági szereplők fizetnek azért, mert azt gondolják, hogy a mezőgazdasági, mezőgazdasági tevékenység jövedelmezősége nőni fog. Tehát ezt a mutatót, ezt mindenképpen követnünk kell. Ez érdekesebb, hogyha, hogyha a kifizetett összeget követjük, nem pedig azt, hogy mennyit vallanak be a gazdák. Köszönöm szépen, remélem, hogy sikerült néhány kérdésre válaszolnom. Köszönjük szépen. Roppant érdekes eszmecsere volt, köszönjük szakértőnknek, Gohain úrnak. Természetesen visszatérünk majd még erre a kérdésre, hiszen a kockázat kezelés kimeríthetetlen téma, amelyel majd a mi szakbizottságunk előadói is behatóan foglalkoznak majd. A következő napirendi pont következik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás témájában. Előadunk Luis Manuel Capulas Santos. Miért megadom neki a szót, szeretném, hogyha az Európai Bizottság a hozzászólásában reagálna a béli kérésünkre, hogy tájékoztassanak bennünket hogy a tagállamok a felülvizsgálat keretében a hátrányos helyzetű területek feltérképezésének eh, során milyen szimulációt végeztek, ezt minden frakciót kérte, ez a plenárison is majd napirendre kerül. Kérem, hogy az Európai Bizottság hozzászólásában erre konkrétan térjen ki. Most pedig az előadónak, a Santos úrnak adom meg a szót. Eh, Köszönöm. Uma Köszönöm. Köszönöm os colegas sobre algumas das questões sobre este, esta proposta. Köszönjük szépen, ez kiváló lehetőség számunkra. arra, hogy ezt a fontos témát itt a bizottság szakértőnek a részvételével átrágjuk. Az Európai Bizottságnak először is köszönöm a javaslatot a nemzeti parlamentekkel és a gazdákkal dolgozunk ezen. Intézkedések, célok és prioritások között azonban vannak olyanok, amelyeket sajnálatos módon nem tudunk támogatni, Gondolok itt például a tudásátadás és a pénzügyi támogatásra vonatkozó intézkedésre, amely a minőségi rendszereket támogatná, illetve a mezőgazdaságba való beruházást, a feldolgozóiparba, az infrastruktúra fejlesztésbe fektetett pénzeket próbálja valahogy ösztönözni. Az elképzelés az, hogy eh, növelnénk ezzel a kapacitást, és eh, például természeti katasztrófák esetében a eh, reakció kapacitást javítjuk. A szárazság kérdését azt hiszem nem vettük eléggé figyelembe, miközben ez jelenleg igen komoly problémákat, nehézségeket okoz. Azt hiszem, hogy a diversifikáció fontos ebben az ágazatban különösen, illetve a fiatal gazdákra vonatkozó javaslat is üdvözlendő, azonban vannak hiányosságok, például nincsenek megfelelő ösztönzők arra, hogy a termőföldhöz való hozzáférést biztosítsuk, például a földbérleten keresztül. Úgy vélem, hogy a pénzügyi korlátok, amelyek a szerepelnek, illetve a helyi szolgáltatásokban, infrastruktúrában, városregeneráció, erdőgazdálkodás terén mind-mind megszorítják, megkötnénk a régiók kezét. Csak a gazdák, a kis gazdák és a közepes gazdaságok élvezhetnék ezeknek az előnyeit a javaslat alapján. Szerintem ezen lehetne változtatni, ennek ki lehetne terjeszteni a hatáját. Olyan agrár-élelmiszeripari intézkedésekkel, amelyekkel például a fiatal gazdákra hegyezhetjük ki ezt az intézkedés magot. Az első pillérbeli közvetlen kifizetések egészíthetik ki az agrárélelmiszeripari intézkedéseket, amely egyben a közösségi agrárpolitika környezet barátabbá tételét szolgálna, illetve a két pillér harmóniáját is biztosíthatná. Ez szükséges eh, lenne, a Natura 2000, a biogazdálkodás, és így tovább, és így tovább, mind-mind támogatandó. Az elnök úr említette eh, azt, hogy az Európai Bizottságtól választ várunk arra a kérdésünkre, mi szerint tájékoztatást szeretnénk azzal kapcsolatban, hogy a hátrányos régiók feltérképezésével hogy állnak a dolgok. Ez igen komoly eh, érdeklődést generált. Paulson kollega állatvédelmi jelentése is kapcsolódik ehhez. Az innováció támogatása, a helyi piacok kialakításának segítése, mely főként válságos időkben különösen fontos lehet, és üdvözlendő javaslat, megfelelő pillérben kell ezonban ezt a támogatást biztosítani tudo necessita de muita clarificação e necessita de algum aprofundamento. Mindezek pozitív elemek tehát, ugyanakkor úgy érzem, hogy a tartalom ott van, de nem mindig megfelelő formában. Pontosítani, tisztázni kell egyes fogalmakat. A líder megközelítésre egyetértek, az 5%-os finanszírozási korláttal egyaránt Nem tudom, hogy a jövőben a líder a nem vidéki területeken a beruházást támogatja-e. Majd úgy érezzük, hogy ennek eh, városi területekre kellene koncentrálnia, ezért eh, ez a fajta megközelítés nekem legalábbis megkérdőjelezendő. Ami az innovációt illeti, pénzügyi ösztönzőkre van szükség, annak érdekében, hogy az újítást, az innovációt valóban ösztönözzük, elősegítsük, ahogy azt önök is tudják. Persze ez az első pillér korlátitól eh, függ, ezen is el kell gondolkodnunk, hogy közösségi finanszírozást 100%-on képzeljük -e el, vagy a források eh, több színűsége célra vezetőbb lenne, tehát hogyha több forrásból érkezzenek ezek a pénzek. Fölvetettem tehát azokat a főbb témákat, amelyekkel foglalkoznunk kell. A második pillérbeli költségvetés elosztása felmerült, az Európai Bizottság államok alapján történő felosztást javasol, az objektív kritériumok jelenthetik ezen elosztás vagy felosztás alapját. Szerintem ez nem egy járható út. Ez vitatott, problémás, kényes kérdés, mint minden, ami a költségvetéssel függ össze. Úgy vélem, hogy a parlament valószínűleg nem fog egy másik intézménynek az Európai Bizottságnak Bianco csekket adni, döntsön csak ahogy jónak látja. Erre nem látok nagy esélyt. Az árnyék előadóktól várom azt, hogy második pillér ügyében konszenzusra jussunk, akár csak a kizöldítéssel, azaz a környezet baráttá tétellel kapcsolatban. illetve az első pilléren belüli eh, környezetbarát intézkedésekhez való hozzáférés, eh, finanszírozás eh, kérdése is felmerül. Vannak itt egyéb hiányosságok, hi- kimaradnak egyes elemek, olyan strukturális kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban, mint például a gazdák átlag életkora, szeretnénk-e valóban megfiatalítani ezt az ágazatot, szeretnénk minél több fiatal látni az európai mezőgazdaságban? Ha igen, akkor ennek tükrében kell azt végig gondolnunk, hogy hogyan és miként támogatjuk azokat, akik meg akik be, abba hagyják a gazdálkodást, beszüntetik az agráriumban tevékenységüket. A magán társfinanszírozás a vidékfejlesztésben egyes tagállamokban a 100%-os ráta már létezik, illetve ennek a lehetősége adott. Szerintem nem szabad gátat nem szabad, hogy gátat szabjunk a magán finanszírozásoknak, a magánforrások felhasználásának, miközben ez a vidékfejlesztést segíthetné. Ezek tehát az általános megjegyzéseim az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban, és természetesen a közvetlen kifizetéseket is alaposabban át kell rágnunk, amely roppant vitatott kényes kérdés. A az árnyék előadó önök javaslatairával szemben teljesen nyitott vagyok, mert szeretnék minél szélesebb konszenzust kialakítani, minél inkább egyesült erővel egy, lépünk fel, egy követ fújunk ezügyben, annál erősebben tudunk, határozottabban tudunk fellépni majd a tanácssal szemben a tárgyalások során, hiszen az döntésben soha nem vagyunk könnyű helyzetben, ezért ennek érdekében mindent megteszek majd. Köszönjük, mondja az elnök. Most pedig a kollégák. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Gabula Santos úrnak a bevezetőjét a vidékfejlesztési témához. Osztom azt a véleményt, amit az előadó is képvisel, hogy a vidékfejlesztésből egyszerűbb csomagot kell csinálni, részben a bizottság is ezt javasolja. Mert ezáltal sok probléma megoldódhat, bár a problémák másik része pedig a részletekben búvik meg. Ami a partnerségi szerződéseket illeti, amelyeket ugyancsak javasol a bizottság, és amelyekről expliciten nem volt szó még, szeretném leszögezni, hogy nem csak az Agrárbizottság lesz illetékes ebben az ügyben, hanem más bizottságokkal is együtt kell működnünk, és ahhoz, hogy a szavazás jó eredményt hozzon, oda kell hatni, hogy a mezőgazdasági bizottság és a mezőgazdaság befolyása általában ne csökkenjen ezen a területen. Ezzel együtt aggódom, hogy tovább fog nőni az igazgatási teher, ezért ezt a pontot nagyon alaposan olyan szempontból meg kell néznünk, hogy okoz-e administratív terheket. Az előadó által javasolt függelékben megfogalmazott költségvetéssel kapcsolatban is óvatosságra intenék mert a Költségvetési Bizottságban nagy vita volt már eddig is a felosztásról. És a közös agrárpolitikát, ha tényleg közösnek tekintjük, akkor a második pillért, a vidékfejlesztési pillért nem lehet teljesen más finanszírozási kritériumoknak alávetni, mint az elsőt még mindig csak kiegészítő tevékenységnek minősül a vidékfejlesztés, miközben a mezőgazdasági tervezés, vagy hát legalábbis a támogatás tervezése több éves, a vidékfejlesztésre ez nem érvényes. Néhány további felvetés a kedvezményezettek vonatkozásában. A vidékfejlesztésben a bizottsági javaslatban legalábbis az aktív gazdálkodó definícióra nem hivatkozik, miközben az első pillére vonatkozóan ezt nagyon fontos fejezetben tárgyalja. Márpedig miért ne lehetne az aktív, aktív a, az a fajta gazdálkodó is, aki egyébként nem végez aktív mezőgazdasági tevékenységet, de aktívan hozzájárul a vidékfejlesztési célokhoz. A környezetvédelmi szabályok vonatkozásában a cross compliance-ból kivették a gazdálkodók egy körét, ugyanakkor meg kell felelni a környezeti feltételrendszernek, ezen vállalkozóknak is. Fontosnak tartom, hogy mindenki együttműködő félnek minősüljön, amikor például az idegenforgalom fejlesztésről van szó a vidékfejlesztésen belül a jelenlegi javaslatban megint csak nincs benne ez az összefüggés explicit módon legalábbis. Fontos továbbá szerintem az is, hogy az agrárkörnyezeti programok ne sérüljenek. Egyetértek az előadóval abban, hogy a két pillért mindig együtt kell szemlélni, és intenzív vitát kell folytatnunk szerintem még arról, hogy a 25%-os arány ö, kötelező legyene, vagy csak esetleg a preambulum bekezdésben említett ajánlás formájában jelenjen meg. Mert az agrárkörnyezeti programokon belül az arány helyes megtalálása fontos, de ehhez rugalmasságra van szükség. Üdvözlöm az előadó azon javaslatát, hogy a greening belül azon cégek, amelyeknek már jól működő agrárkörnyezeti programjai vannak, vagy legalábbis megfogalmaztak ilyeneket, azoknak ne legyen kötelező a greeningnek való megfelelés is. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezen a területen nagyon sokat tettek, az utóbbi években mások pedig nagyon keveset. Tehát azok az államok, amelyeket már sokat tettek, ne kapjanak még egy pótterhet a nyakukba, hanem inkább ö, programjaik képessége miatt előnyben részesüljenek. Ez a választók felé is legyen megmagyarázható, hogyha azok kapnak újabb terheket a nyakukba, akik már eddig is a legjobban teljesítettek. A természetes hátrányokkal küzdködő területek vonatkozásában pedig van néhány nagyon vitás vagy vitatható számítási módszer. Problémásnak ítélem meg a prémiumok egységes szintjét, az 1300 eurós maximalizált plafon per hektár összeggel. Az utóbbi időszak vidékfejlesztési problémában ez óriási gondokat okozott. mert például a hegyi térségben zajló agrártevékenység esetén ez a plafon nem felelt meg a gyakorlati igényeknek, a meredek lejtőkön gazdálkodók számára például. Ami az állatállományok méretét illeti, itt továbbra is támogatható lenne az állomány méret növelés, de nem mindegy, hogy külterjes vagy belterjes tartásról van szó. Az egyéb hátányokkal küzdködő területekre vonatkozó szabályokra vonatkozóan pedig úgy gondolom, hogy a tanácssal folytatott szóbeli választ igénylő kérdések óráján nagy támogatottságot kapott az, amit akkor javasoltam. Szerintem fel kell szólítanunk a tanácsot, hogy tegye átláthatóbbá a tervezést, mert nem írhatunk alá egy Bianco csekket, és a bizottsági javaslatokat sem tartom kellőképpen kiérleltnek. Nem látok ö, ö, kielégítő megoldást sok tekintetben és egyes tagállamoknak pedig külön problémákat okozhat az új rendszer, ezért mindenképpen mind a tanácsot, mind a bizottságot még kérdeznünk kell, tisztáznunk, tatnunk kell velük ö, dolgokat. Ami a kockázatértékelést illeti, frakcióm alaposan megtárgyalta ezt a kérdést, hogy a kockázat ö, menedzsmentet tényleg a második pillérben kell -e szerepeltetni. Uh, Szerintünk a 68-as cikk uh, alatt való szerepeltetés az első pillérben indokoltabb lenne, mert ez egy piaci eszköz, és nem erre szolgál a kettes pillér. Erről mindenképpen vitát kéne még folytatnunk. Ami pedig a társfinanszírozás már említett témáját illeti, ugyanezt gondoljuk, ha egyes ágazatokat, területeket kiveszünk a pillérből, akkor ezzel prioritásokat is meghatározunk, és itt arányosságra, körültekintése van szükség, hogy a társfinanszírozás hol szerepeljen. Ez önmagában egy politikai kérdés. Végül pedig a népgazdasági intézkedések fejezetben is szerepel a második pillér. Fentartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a népgazdaság versenyképességi kritériumai alól ki kell venni ezt a területet, mert így akkor támogatás sem kaphat, ha innen kivesszük. Az erdészeti tevékenységre vonatkozó tervezési kötelezettség túlzott administratív terheket róna a kis méretű erdészeti gazdálkodásokra, vállalkozásokra, tehát az erdészeti területen szerintem megint csak pontosabb szabályozásra lenne szükség, amely nem okoz hátrányt a kicsiknek. És nem látom a bizottsági javaslatban a biomassa termelés ösztönzését sem, pedig a 2020-as szélak tükrében ez is fontos lenne. Alapvetően köszönöm az előadónak az első áttekintést, amit adott nekünk, és örömmel működök vele együtt a következő hónapokban, de az a véleményem, hogy a bizottsági javaslaton még jelentősen javítanunk kell. Paulson, poi Britta. Köszönöm, most pedig Polson alelnök úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen Kapula Santos kollégának ezt a nagyon érdekes előadást. Kezdetnek jó volt ez a szöveg. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy a város és a vidék nem választhatók el egymástól. Mesterséges a különválasztás. Európa jövőjét, vagy akár a világ jövőjét nem lehet elképzelni élő falvak nélkül aktív vidéki tevékenység nélkül. A jól működő mezőgazdaság függ a környezetétől, függ a vásárlóktól, a fogyasztóktól, a két terület szorosan összefügg. Lenne egy-két kérdésem a prioritások listájával, főleg az ötös cikkelyel kapcsolatban. Most először csak a mezőgazdaságról beszélnék, nem a vidékfejlesztésről. Az öntözőrendszerek javításával kapcsolatban Örülnék, hogyha itt több európai hozzáadott értéket kihoznánk a dologból. Egy rendszer releváns eredményt, amely nem függ az egyes gazdálkodó teljesítésétől. Az öntöző rendszerek igenis javíthatók, 25%-a megtakarítható lenne a víznek. Ugyanakkor másképp is meg lehet fogalmazni a problémát. Hatékony öntözőrendszerekre van szükség, és a technológia legyen olyan, hogy a levegőbe kis priccelt víz többletét, például paradicsom termesztésre használják föl. Tehát gazdaságos, klímaváltozási szempontból is hatékony elvének közelítésre van szükség. Ha jók az öntöző rendszerek, és különösen érvényes ez a földközi tenger térségére, akkor ez az északnak is előnyös, mert akkor az északi térség is hozzá jut olyan évszakokban a megfelelő zöldséghez, gyümölcshöz, amikor azt nálunk nem lehetne megtermeszteni. Ebből gazdasági előny származna egész Európa számára. Ennyit a vízügyről. dokument. A másik téma tehát a biogáz, és örülök annak, hogy az Európai Bizottság dokumentumában a nem élelmiszer célú felhasználásról beszélünk. Ha biogáz nagyon sok mindenből előállítható, ami, bio, ami lebomlik, de nem élelmiszer. Legutóbb felvetettem egy másik kérdést, Érdekes kérdés, az energiáraktól mennyire és világpiasztól mennyire függnek, függ a, függnek az árak, például a ára is. Egy önfenntartó mezőgazdaság ahhoz is hozzájárulhat, hogy az energiaárak hatásától valahogy leválasszuk, ettől elválasszuk a gazdákat. Szeretnék ezen a ponton reagálni valamire, ami szerintem a kettes pillérből hiányzik, a nem élelmiszer célú termelés. Az egyeső pillérben a különböző terményekről beszélünk, a termésforgóról, és így tovább. És így tovább azonban az, első, az egész csomagban arról beszélünk, hogy kevesebb ö, trágyázott terület, vagy az északi eh, régiók, a sarköri régiók eh, szerepe. Nos, hogyha a vidéki területeken, területek eh, lakosság megtartó képességét ezen északi területeken valóban növelni kívánjuk, akkor nem szabad, hogy kihagyjuk ezt. Jó lenne, hogy ez új prioritásként megjelenne, és szeretném azt is, hogyha ez kapcsolódna az, e, ahhoz az egészségügyi problémához, amely eh, nagyon sok uniós eh, területen felmerül. Az egészségügyi stratégia alfája és omagája az, hogy eh, olyan problémákkal foglalkozzunk, mint például a, a e, tyúk ketrecek e, kérdése. Nos, az ipari ágazatban szükség van arra, jobb állattenyésztési rendszereket vezessünk be, ehhez azonban befektetés beruházásra van szükség. Ez nem csak e, állatvédelmi célokat szolgál, ennek lenne egy másik előnye is, gazdaságilag is jobban megéri a gazdák számára. Lépjünk egyet hátra, nézzük ezt az egészet egy szélesebb látókörből. Szerintem a probléma a megközelítése túlságosan fragmentált. Jó lenne, hogyha biztosítanánk azt, hogy kapcsolódjanak egymáshoz a dolgok, a részletek illeszkedjenek, szervesen illeszkedjenek az egészbe. Az állattenyésztés, a biogáz e, például egy-két olyan terület, amire én magam felvillantottam. Köszönjük Paulsen asszony, e, Rémus asszony. Ich komme wieder mal auf meine vissza kell térnem fő témámra, a vidékfejlesztésre és a társfinanszírozásra. Azért okoz gondot a társfinanszírozás, mert egyre több tagállam és tagrégió küszköd azzal, hogy az önrészt előteremtse. Tehát valamilyen megoldást kéne találnunk arra, hogy az európai programok működhessenek, és ne bukjanak meg a társfinanszírozási szabályok miatt mert pont a legszegényebb régiók szorulnak rá legjobban a támogatásra, de nincs hozzá pénzük. Ezért, ahogy a regionális alapoknál, a szociális alapnál is van, amelyekkel egyébként együtt működik a mi alapunk is, lehetővé kéne tenni a harmadik fél általi társfinanszírozást, hogy a pénzeket ki lehessen utalni olyan mezőgazdaságra van szükség, amely a regionális alappal, a halászati alappal, az egyéb alapokkal együttműködve valósul meg. Meg kell nézni, hogy hol van átfedés, és hol van esetleg luk, amit senki nem finanszíroz. A mezőgazdaság és a többi gazdasági ágazat egymást kell, hogy erősítsék, ezt kell szolgálni a pénzeknek. Ha ennek ellenébe hatunk, akkor elnéptelenedik a vidék, és főleg a fiatalok fogják elhagyni. Ez egyébként Európa szerte megerősödött ez az amúgy is meglévő trend, és túl drága lesz majd például az iskoláztatása is a kisgyerekeknek vidéken, és túl nehézkes az orvosi ellátás megszervezése, ha egyre többen elmennek, és főleg az értelmiség. Egyre nehezebb lesz az idős gondozás megszervezése. Tehát nagyon sok egyéb költséget ró a nyakunkba, hogyha a vidéket hagyjuk elnéptelenedni. És ilyen összkép szempontjából kiderül, hogy miért fontos a stabil mezőgazdaság és a mezőgazdaság együttműködése a vidékfejlesztéssel. És miért fontos így az, hogy ezek a pénzek eljussanak tényleg ezekbe a vidéki térségekbe utolsó gondolatom. Az utolsó vidékfejlesztési tervezési időszakban azt láttuk, hogy mindig először egy dugó alakul ki, hogy felhalmozódnak a programok, utána pedig nem valósulnak meg, mert és elfogynak. Tehát túljelentkezés van, aztán a végén pedig kevesebb program valósul meg, mint amennyi megvalósulhatott volna. Ezt el kéne kerülni a jövőben, és időben kellene a pénzeket folyósítani, hogy ne legyen dugó, és az emberek érzékeljék, hogy jön a pénz, mert ha mindig várni kell rá, és mindenki csak a vállát vanogatja ilyenkor, akkor persze pszichológiai tényező elvész a lelkesedés is. Állandóan szó van arról, hogy minden gazdasági ágnak a jövőben több többet kell elérnie kevesebb pénzből. Az Európai Unióban azonban lehetségesnek kell lennie olyan finanszírozási lehetőségeknek, amelyek kevesebb pénzzel, de tényleg több hatást érnek el. Például az úgynevezett rotációs alapokra gondolok, erre a gondolatra, amelynek révén hirtelen gyorsan finanszírozható lenne egy projekt, és ha ott nem használják fel, akkor azonnal reciklálható lenne a pénz, és másra felhasználható. Olyan hitelezési struktúrákra lenne szükség, amely az alágazatoknak megadja ezt a rugalmasságot, a megfelelő ellenőrzés mellett persze. Itt például regionális bankok szerepére gondolok, hogy azok irányíthatnák ezeknek a pénzeknek a rotációját a megfelelő kontroll mellett, hogy ha nem valósul meg egy projekt, akkor azonnal megkaphassa a másik a pénzét egy adott kereten belül. Ezt a rendszert egyszerűsíteni kéne, és a bürokráciától megszabadítani. A mezőgazdaságban korábban is gondot okozott az, hogy a termelés nehezen kihelyezhető, nem olyan, mint az ipar. <clears throat> De a finanszírozás kihelyezhető, és bizonyos feladatokat igenis ki kéne helyezni a helyi vagy regionális szintre, és ezzel csökkenne a bürokrácia is. Nem csak beszélni kéne mindig a igazgatási terhek csökkentéséről, hanem végre valami tenni is kéne annak érdekében, hogy az megvalósuljon. Ennyit erről, köszönöm. Szibrita, Martin Osling, e poi Michel Dantin. Martin. Martin, Martin Osling. A két pillérrel kapcsolatban röviden szeretnék megszólalni. A társfinanszírozás is ide tartozik. Valóban gondot okoz, és el kell gondolkodni azon, hogy hogy egyes országok megkényszerüljenek kiszállni azért, mert nem tudják megteremteni a, a saját tőkét. Ugyanakkor más régiók meg nem mondhassák azt, hogy nincs kedvük végrehajtani egy programot, mert túl bonyolult a végrehajtása. Schleswig-Holstein Németország egyik tartománya már többször küzdött ezzel a problémával. Tehát a második pillérben szerintem kötelezően elő kéne írni ezt, az ökológiai gazdálkodást, az ökológiai gazdálkodás egyébként az első pillér is tartalmazza, és meg is felel minden európai célnak. Tehát a 25%-ot be kell írni, hogy kötelező a második pilléren belül, a tagállami szinten. Nem lehet ezt opcióvá tenni, hogy melyik tagállam vállalja, melyik nem vállalja, vagy mondja azt, hogy nincs erre pénze. Szerintem ezt az elvet meg kell őrizni, és a bizottsági javaslatban túl gyengén fogalmazódik meg ez, illetve hát egyáltalán nincs kötelező jellege. Ezt elfogadhatatlanak tartom. Ami a hátrányos helyzetű régiókat illeti, itt sem értünk mindenben egyet, de nem látjuk még, hogy milyen kártyákat fognak kiátszani a tagállamok. Biztos, hogy erről még vitatkozni kell, mert a jelenlegi változott javaslat alapján még csak külön lehet vizsgálni az alterületeket. Az agrárreformról és a hátrányos helyzetű régiókról külön kell, de hát eddig vitát folytatni. Szerintem ezt most a reform kapcsán kell megvitatni, anélkül, hogy a reform kapcsán egy kalapba dobnánk őket. A frakcióm sokat vitatkozott a második pilléről, szerintünk sok mindent át kéne csoportosítani a pillérek között. Ugye úgy tűnik, hogy a biztosítók jobban keresnek az egészen, mint maguk a termelők a jelenlegi rendszerben. Az öt éves vagy hét éves tervezés tekintetében a második pilléren belül pedig azt látom, hogy ez teljesen lehetetlen jelenleg, miközben éves a költségvetés tervezése. A biztosítás biztos, hogy nem a második pillér alá tartozik. Azt hiszem, ezt még más frakciók is osztani fogják. Mi pedig egyértelműen ezt mondjuk. frakciónk kész a konstruktív vitára az előadóval, és akarunk, tudunk a két pillérről vitatkozni. A második pillér nem csak rá van bigyeztve, akasztva az első pillérre, hanem legalább olyan fontos, és a környezeti intézkedéseket nem hagyjuk ö, ö, a szőnyeg alá söpörni. Sőt, inkább meg szeretnénk duplázni ezek jelentőségét. Köszönöm. Grazie a te, Ma Martin. Adesso Michel Dantempo poi Schmidt. Uh, Dantin kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni a társfinanszírozás kérdésére. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a tárgyalás keretein belül, amelyet az egyes országok folytatnak a bizottsággal, minden országnak szabad kezet adjunk egy globális kereten belül a társfinanszírozás mértékéről. Vannak olyan tételek, amelyeknél magasabb kell, hogy legyen társfinanszírozás azon partnerségek fényében, amely egy adott területen vagy tevékenységgel kapcsolatban lehetséges, akár egy termelési ágazat és másik termelési ágazat között is. Azt gondolom, hogy ez rendkívül érdekes irányítási elv lenne. Ami a hátrányos helyzetű térségeket illeti. Azt gondolom, egyetértek az előttem szólóval, lehetetlenség ragaszkodni a mostani helyzettel a nyolc biofizikai kritérium kapcsán. Már korábban elmondtam itt, hogy nálunk, az én országomban az, hogy a sampány hátrányos helyzetű térség legyen, hát ez a kér, bárkit itt a tagok közül kérjenek meg, hogy ezt magyarázza el a francia közvéleménynek, hogy ez hogyan lehetséges, nem egyszerű helyzet. Azt gondolom az előadóval egyetértve, hogy egy kritérium ö, csomagot kell kialakítani, amelynek a ö, az eredményeként realistán lehet a térképet felosztani, és az a térkép valóban tükrözze az adott helyen élőknek a megérzését is és tehát küszöbértéket is kell, be kell vezetni például a magas hegységekben. Ez valóban egy egyfajta fogyatékosságnak vagy hátránynak a kompenzálásáról szól, ez nagyon fontos. De a második pillér, hát az valahol Pandora szelencéje. Mindenkinek van erről ötlete, és van egy nagyon hosszú katalógus egy álmatlan éjszakámban próbáltam kiszámolni a számomra ismert francia kereten belül, hogy a jelenlegi rendszerben körülbelül 980 millióval rendelkezik. 290 milliót ad, adnak a ö, hegyi térségeknek, 120-at a fiatal gazdáknak, Valóban csak Franciaországban ilyen fontos ez a program, de talán ezért olyanak a statisztikáink, amilyenek a fiatal gazdákkal kapcsolatban. Aztán kb. 100 milliót az erdészetre, a ö, vidékhálózatra, ö, és 350 millió az élelmiszeriparra és a ö, mezőgazdasági beruházásokra. Ezzel felhasználtunk mindent. Hogyha ugyanebben a keretbe kellene még berakni az innovációt, a biztosítási intézkedéseket, a kölcsönösségen alapuló biztosításokat, ezek csak kiegészítik az egyébként rendkívül fontos KPS-szel kapcsolatos jelentésem érvelését. Azt gondolom, hogy csak élelmiszeri élelmiszeripari intézkedésekkel kellene foglalkoznia a kizöldítésnek. Hogyha az első pillérben nincsen a kizöldítés, akkor nincsen jogunk arra, hogy a másodikból az élelmiszeripart kivegyük. Ez azt jelenti, hogy mi magunk között kell, hogy megállapodjunk és koherensek legyünk, hogy a korábban a biztosításra szánt előinzátokat vagy fellépéseket, akkor rakjuk át az első pillérbe. Ez stratégiai választás, ezt meg kell hoznunk, úgy, hogy közben teljes legyen a koherencia a négy előadó között, mert nem lehet egymással ellentétes álláspontot foglalni ezen a kérdésekkel kapcsolatban. Ami az én jelentésemet illeti, a KPS-t, az egyedüli dinamikus eszköz a gazdák kezében ez a kölcsönösségen alapú, alapuló alap, amelyet válságidején lehet használni, tehát ezt tartalékolják, amikor minden rendben van, és társfinanszírozza 65%-ban a bizottság, hogyha válság időszakát élik meg. Hogyha ezt az eszközt töröljük, akkor ezzel a legfőbb eszközt fogjuk törölni a KPSZ-en belül a gazdák számára az előadó véleményét szeretné megismerni, mert mindenképpen koherensen kell nekünk is ezzel kapcsolatban eljárnunk. Így azt hiszem, hogy a francia ö, számokat tudtam bemutatni, de az valóban igazi kérdés, hogy milyen eszközeink vannak, hiszen ö, adhatunk még ehhez a listához nagyon sok más témát egy-egy pilléren belül, de a végén mégis a kifizetés kérdése felmerül, és annak a kérdése is, hogy a nemzeti költségvetésből az egyes tagállamok mit tehetnek, ezt is keretekbe kell foglalni, hogyha az EU tagállamok között koherenciát akarunk kialakítani. Schmidt, e poi vicepresidente. Köszönjük, Michel Schmidt, majd Wojcikowski kollega. Like... Uh, Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egzisztencialista megjegyzéssel kezdeném. A társfinanszírozásról, amit hallottunk, az tulajdonképpen egy nagyon más megközelítés vezet. A legutóbbi mandátumban, a parlamenti ciklusban, a regionális bizottságban ültem, most az agrárbizottságban, és nagyon érdekes, hogy mennyire más megközelítés a két szakbizottságban. Arról szól a kérdés, hogy tulajdonképpen az agrárium, agrár politikát egészítik ki a vidék fejlesztés, vagy a regionális fejlesztéshez tartozik inkább. Arról nem is beszélve, hogy helyi és az EU-s forrásokat hogyan keressük meg és egyeztetjük össze. Érdemes talán a informális vagy formális közös ülésen nem lenne hasznos tárgyalni a regionális szakbizottsággal. Fontos, hogy ne legyen egy belháború, belviszály azzal kapcsolatban, hogy az EMVA témájában a parlament milyen álláspontot foglal el. Arról nem is beszélve, hogy a tagállamok között épp eléggé eltérnek az álláspontok. Rossz lenne, baj lenne, nem, hanem koordinálnánk, hogyha például a strukturális alapok eh, a vidékfejlesztéssel hogyan egyeztethetők össze, vagy sem. A kifizető ügynökségek is kezdenek összeállni a kap témájában a kapra kialakított struktúrának mindenképpen igazodnia kell a vidékfejlesztéshez, területfejlesztéshez, mert a költségvetésre egyre nagyobb nyomás hárul, és hát így nem, lehet, nem szabad, hogy a kettő között verseny alakuljon ki. Remélem, hogy annyira építő jellegű lesz ez a folyamat, mint hogy ezt mindig. A legfontosabb módosítókat kiragadjuk, amelyeket majd az előadóval megtárgyaljuk személyesen megpróbálunk nem túl sok módosítót benyújtani, szerintem a többieknek is érdemes lenne ezt a példát követni, hiszen annak sosincs jó vége. A kettes cikkben a fogalom meghatározásokban az innováció, illetve az ellátási lánc kérdésével még foglalkozni kell. 16-os cikk szolgált, tanácsadó szolgáltatások különösen fontosak a vidékfejlesztésben az agrár szövetkezetek innovációja nem elenged, elengedhetetlen. 17-es és 28-as cikkek szempontjából a vidékfejlesztésben ennek mindenképpen szerepe van a 29-es cikk, agrárkörnyezetvédelmi és éghajlatváltozási programok, nagyobb, ambíciózusabb programokat szeretnénk látni, 33-as cikk, a leghátrányosabb vagy hátrányosabb helyzetű térség fogalmát jól használtuk, de volt, ahol visszaéltek vele, ezért ezt meg kell reformálni. Nem szabad, hogy a legbeszélhetettebb régiók az LFA státusz elvesztésével ugyanis nagyon sokat veszthetnének. A 34-es cikk állatvédelem, erről már beszéltünk. A Poszon és Wojciechowski jelentés is erről beszél. A állatvédelmi célok, a infrastruktúra, közlekedési, szállítási infrastruktúra, illetve vágóhíd infrastruktúra terén fontos, hogy ezt egyeztetjenek. 34-35-ös cikk a líder eh, program jó volt, hatékony volt, hatásos volt, éppen ezért fontos, eh, hogyha működik, akkor nem próbáljuk eh, túlságosan megjavítani, ahogy azt mondani szoktuk. Köszönöm. Grazie, Smith. Köszönjük, Smith úr, Vajcsakovszki eh, kollega a következő. Dziękuję, panie przewodniczący. <clears throat> Mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o... Köszönöm. Elnök úr, a második pillérrel kapcsolatban vegyes érzelmek kavarognak bennem. A probléma tulajdonképpen az, hogy ami az első pillért és a közvetlen kivizetéseket illeti, ezek a közvetlen kivizetések járnak a automatikusan a gazdáknak. Más esetekben azonban az intézmények a források elosztásával megbízott intézmények döntésétől függ mindez. Lengyelországban néha túl kevés pénzzel rendelkezésre van, hogy az ügynökségek előtt sorban állnak az emberek, és ezen források csak korlátozott számú gazdához jutnak el. Lengyelországban sok gazda élvezte ennek az előnyeit, sokan azonban kimaradtak. A Smith úr által elmondottakhoz szeretnék csatlakozni, nem is értjük igazán mi a második eh, pillér célja, túl sok cél is van talán. a rendelkezésünkre álló összegekről beszélünk, évente kb. 80 milliárd euró, ami egész egyszerűen ennyi célra, ennyi célkütőzéshez édes kevés. Arról nem is beszélve, hogy egyes intézkedések egymásnak mondanak. Mi a második pillérrel a célunk először ezt kellene, legelőször is ezt kellene tisztázni. a, azt támogatom, hogy a második pill, eh, pilléres formásokból finanszírozzuk a mezőgazdaságot, azaz a kapból, hogy pontosabban fogalmazzak. Ez a módban már megtörtént, de az üveg végképp nem tetszik, hogy különböző agráriumhoz nem kapcsolódó célok is itt szerepelnek, csak annyi közük van, hogy vidéki területen finanszírozzuk őket. Például a szélesebb internetberuházások, hogy csak egy példát ragadjak ki, vagy a idegen formokkal, tájékoztatás, a turista jelzések, stb. stb. Ez vidékfejlesztés nem, ez agráriumhoz nem sok köze van, ez talán regionális fejlesztéshez kellene, hogy tartozzon. Még egyszer mondom, a regionális politikát és a az agrárpolitikát szét kell választani, miért kellene az egyiket a másikból finanszírozni. Szerintem ennek a pénznek közvetlenül a gazdákhoz kell kerülnie. A mikro vállalkozások és eh, nem gazdálkodók is részesülnek ilyen támogatásokból. Szerintem ezt a két területet el kellene teljesen határolni egymástól. Nem is értem, hogy mi volt a cél. Ezzel, ami a kapjövőjét illeti, itt elsősorban a kis gazdaságokra, családi gazdaságokra gondolok. Egyrészt azt mondjuk, hogy a kis gazdaságokat segíteni kell, fennmaradásukat támogatni kell. Ugyanakkor az EU azt mondja, hogy azokat kell támogatni, akik továbbadják, átadják másnak a termelést, és a végén óriási cégeket finanszírozunk. Még egyszer mondom, hogy nem tiszta és világos számomra, hogy ezzel mit akarunk elérni. Ami a második pillért illeti, ennek a forrásait mindenképpen csak és kizárólag agrárcélokra lenne szabad fordítani. Kis farmok, biofarmok, fiatal gazdák, de nem regionális politikára. Nem szabad, hogy egy pillanatra is eh, elveszítsük szem elől az eredeti célunkat. Épp elég nehéz a amúgy is a közvélemény előtt megvédeni a közösségi agrárpolitikát, főként akkor, hogyha vannak olyan kiadások, amelyeknek semmi köze az agráriumhoz. Ezért tehát szorítkozzunk csak a szigorúan agrártémák finanszírozásához. Köszönjük, alelnök úr, mondja az elnök. Dado um pouco vou duas considerações apenas. Köszönöm szépen. <clears throat> Két dologra szeretnék koncentrálni, mert nem sok időnk van a bizottság a vidékfejlesztési stratégiát beépítette a 2020-as stratégiába, de <clears throat> világos, hogy harmonikus fejlődést akarunk a vidéken. De ez mit jelent? Mi lesz a vidékfejlesztés gerince? Ez továbbra is a mezőgazdaság marad, és ha új gyereket kereteket alkotunk, új stratégiai kereteket, akkor sem lehet ezt elhallgatni. Számomra itt az a kérdés, hogy ezt hogy fogjuk menedzselni. Állítólag több szinten egyszerre, ez az új megközelítés lényege, vagyis akkor a regionális szinten főleg. Vagyis teritoriális politizálás kezdődhet, ha jól értelmezem. A partnerségi szerződések, amelyek kiállítólag a jövő, csak a bizottságot és a tagállamokat említik, a régiókat azonban nem. Márpedig ahhoz, hogy működjön a dolog, ahhoz a régiót is be kell vonni. Mert a régiók és a gazdálkodók befolyását a prioritásokra nem lehet letagadni, szőnyeg alá söpörni, ezt úgysem fogják hagyni. Tehát a teritoriális érdekeket nagyon is figyelembe kell venni, nem csak, bár főleg ott a hátrányos helyzetű régiók esetében. Az önkéntes támogatás nem lesz jó, kötelezővé kell tenni a feladatokat, és valódi teritoriális politikát kell megfogalmaznia az Európai Bizottságnak az eddigiektől eltérően. Eh, quanto detto poi dovrà collegarsi con il rapporto che il collega Caronna dovrà fare alla Commissione Affari Regionali. Köszönöm. Valóban nagyon érdekes, hogy eh, a eh, regi bizottsággal az előadók konzultáljanak. Jár úr. Apró megérzésem lenne. Sok mindent szerintem vissza kéne pakolni az első pillérbe, mondják egyesek. De az első pillér finanszírozása sem végtelen. Az első baj, itt ugye a társfinanszírozás, sokan mondták. Emlékeztetnék arra, hogy volt már vitánk erről, és azt mondtuk javaslatképpen, hogy a második pillér ben mezőgazdasági tevékenységeknek csak alacsony társfinanszírozási arány legyen előírva, környezeti beruházási intézkedésekre van szükség, amelyeknek az, az önrésze kicsi maradhatna. A társfinanszírozásnál, a magántőke bevonásánál oda kell azonban figyelni, hogy nem szabad, hogy ö, kisajátítsa magának a, a, az önrészt felhozó, ö, behozó harmadik fél a projektet. Ami a phasing outot illeti, a kohéziós alapban azok a régiók, területek, amelyek az úgynevezett ö, ö, szegény státuszból kikerültek, külön elbírálás alá ö, tartoznak most. Jó, legyen ez így, de a kompatibilitásra oda kell figyelni, nem szabad összemosni, egy fazékba dobni az összes ö, területet. Harmadik felvetésem, a bürokrácia csökkentését ugye nem felejtettük el, hogy ezt ígértük. Nagyon sok országban pont a partnerségi szerződések miatt már aggódnak, hogy ez az új eszköz megint csak felturbósítja a bürokratikus feladatokat. Negyedik pont. Áfa hozzáadott értékadó. Ezzel kapcsolatban több baj van. Ha ezt a helyi közösségek is kiszabhatják, akkor és mentességet adhatnak alóla, akkor ez nem fog működni. A hátrányos területekről pedig annyit, közösen el kéne gondolkodnunk ezen a problémán, mert sok kritikát kapunk, mindenki elégedetlen. Én azt mondanám, hogy ezt a témát ki kéne venni a csomagból, hogy legyen időnk erről rendesen elgondolkodni. Mert nem ö, teszünk jót a hátrányos helyzetű régióknak, hogyha egy nagy csomag kapcsán gyorsan, de rosszul rendezzük az ügyüket, ezt külön kéne venni szerintem. Köszönöm. Carlos Sottà, e poi chiude Kalinowski. Sì, parto, grazie Presidente, parto da, da... Köszönöm, elnök úr. A mandátumunk elején azt mondjuk, hogy a területekkel foglalkozzunk, és kerüljük el a természeti katasztrófákat a vidéki tájról és az elhagyott vidékről beszélünk. És külön figyelmet szenteltünk a különböző Európában meglévő tájak megvédésének. Ami a kizöldítést illeti, ez egy általános elgondolás kell, hogy legyen, de konkrét kizöldítési javaslatra van szükség, meg kell nézni egy adott elhagyatott vidéki terület, vagy hátrányos helyzetű terület szempontjából, hogy milyen intézkedésekkel lehet újból a vállalkozói kedvet és a tevékenységet ott dinamizálni. Úgyhogy keverjük a vidéki és egyéb jellegű tevékenységeket az adott helyen, és így lehet egy adott falvat megmenteni, hiszen mindenképpen el kell kerülni a városokba való vándorlást. Mindenképpen erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy a a vidék követeléseit és igényeit megpróbáljuk kielégíteni, és így a különböző érdekeket tudjuk kielégíteni, amivel egyelőre nem foglalkozunk. Köszönöm, Giancarlo. Kalinowski úr. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, és ki... és négy konkrét megjegyzést fűznék hozzá a bizottsági javaslatával kapcsolatban. Ezek közül az első a következő. A 20-as cikkben a nem mezőgazdasági jellegű tevékenységek támogatásához mindenképpen be kell venni a kis és középvállalkozásokat, de nem szabad korlátozni a meglévő cégek lehetőségeit. Második megjegyzésem. A, ez a beruházás támogatás csak a strukturális nehézségekkel szembenézőkre szorítva nem megfelelő megközelítés. Minden gazdának meg kell adni ezt a lehetőséget, mert az agrárium, az európai agrárium versenyképességét a globális piacon meg kell őriznünk. Harmadik megjegyzés ahogy az már, már egyszer elhangzott, a beruházási, második piléres eh, beruházási alapok segítsége nélkül ezen cégek, amelyeknek eh, nem sok köze van az a mezőgazdasághoz. Nos, szerintem ezen rendelkezéseket törölni kell, ezeknek itt semmi eh, köze. Például az agrártermékek nem élelmiszer célú feldolgozása, ez csak a bioüzemanyagokra és a bioenergia ágazatra szabad, hogy vonatkozzon. Végezetül úgy vélem, úgy vélem, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy úgynevezett átmenetben lévő területek is vannak, az európai GDP-hez viszonyított helyzetük változik, ezért ők különleges támogatásra szorulnak. Köszönjük szépen! Rendben, most pedig megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Parancsoljon! Poi la restituirò Leva, relatore. Leva? Ok. Thank you very much. Uh, Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság érdeklődve hallgatta ezt az érdekveszítő cserét. Vannak politikai jellegű témák is. The more eh, technical eh, issue to explain eh, certain elements. Mi azonban a szakmai technikai jellegű elemeire koncentrálnánk javaslatunknak. Először is az LFA, Least Favored Area, azaz Eh, hátrányos helyzetű, természetileg eh, hátrányos helyzetű régiókkal kezdeném. Felmerültek ugyanis kérdések. Eh, azzal kapcsolatban, hogy hogyan korlátoznánk ezt a fogalmat, a hát, természetileg hátrányos helyzetű régiók felmérésére sor került. Itt térképeken kerültek ezek bejelölésre tagállamok által, ezek eljutottak az Európai Bizottsághoz, ezek azonban még csak előzetes stádiumban vannak. A tagállamok általában ezt a fajta információt nem szívesen hozzák nyilvánosságra, vannak azonban olyan tagállamok, amelyek szívesen osztják meg ezt az információt, mondjuk parlamenti képviselőkkel, és vannak olyanok, amelyek teljesen nyilvánosságra hozzák ezt. Mi az Európai Bizottságban készen állunk arra, hogy az érdeklődő parlamenti képviselőknek egy ülés keretében bemutassuk ezeket a dokumentumokat, amelyeket a tagállamoktól kaptunk. A munka még folyik, egyes tagállamok nem fejezték még be ezt a munkájukat. A tagállamoknak finomítaniuk kellett ezt a besorolást, és a hátrányosabb helyzetű mikro régiókat ki kellett hatírozni ebből a nagyobb térképből. De még egyszer mondom, a, ami információ már a rendelkezésünkre áll, azt egy tájékoztató ülés keretében szívesen megosztjuk a képviselőkkel. A következő kérdés, a második pilléres pénzek újrafelosztásával kapcsolatos. Megerősíthetem, hogy ezzel kapcsolatban a bizottságnak nem célja szándéka 2011 eh, és 20 közötti időszakban második pillérből újra oszta ezt a pénzt, eh, ha csak nem objektív kritériumok alapján, amelyek a szakpolitikai célokhoz kapcsolódnak. Ezt a kérdést tehát azután tisztázhatjuk, hogy a költségvetés ügyében tisztában látunk. öntözési célú vízfelhasználás esetében a 25%-os határ, nos, a jövőben egyre körültekintőbben kell bánnunk a édes vízforrásainkkal, ezért eh, az ilyen célú beruházásokat csak akkor tudjuk támogatni, hogyha a jelenlegi helyzethez képest legalább 25%-os visszahasználási megtakarítást eredményeznek ezek az új öntöző rendszerek. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy ez a 25%-os vízhasználati ö, csökkenés, megtakarítás, vízfelhasználásbeli megtakarítás már most is vonatkozik az állami támogatási szabályokra is. Egy blokkivétel létezik. Olyan projektek esetében is alkalmazom, amelyeket a nemzeti eh, költségvetésből finanszírozni. A kockázat kezelése kapcsolatos kérdés is elhangzott miért vannak a második pillérben, és nem az első pillérben a kockázatkezelési eszközök. Nos, erre a következőket tudom elmondani. Egyes intézkedések, amelyek a kockázatkezelést segíthetik, szolgálhatják, több éves természetűek, ezért van az, hogy célvezetőbb őket második pilléres pénzekből finanszírozni, hiszen itt vannak a több éves programok, az első pillér ebben az esetben nem lenne annyira célra vezető, hogy azt a 68-as eh, cikk is említi. Uh, that uh, there was a mm, positive assessment of the uh... pozitíven beszéltek, pozitív uh, megjegyzéseket tettek a LEADER programmal kapcsolatban. Ehhez hozzáfűzném, hogy a LEADER programra vonatkozóan a jelenlegi javaslat vezetni azt a lehetőséget, hogy különböző alapokból, forrásokból finanszírozzák a LEADER projekteket, a helyi kezdeményezéseket. Szerintem ez a rugalmasság kiváló példája ékes bizonyítéka. A különböző alapok közötti nagyobb, szorosabb koordináció szükséges, a stratégiai keret, ezért olyan fontos a vidékfejlesztés esetében. Érdemes azt is megemlíteni, hogy és számos olyan részletes, részletekben menő kérdés, amelyet ma feltettek, majd megoldódik, amikor a programozási időszak, nem, amikor a programozás folyik, tehát amikor a tagállamok a programjaikat elkészítik. Nos, ezen a ponton az EU stratégiában is foglalkoztatunk ezekkel a kérdésekkel. Mire gondolok itt? Az innováció például, amelyet csak a meghatározott forrásokból lehet finanszírozni. A tagállamok az EU stratégiában megoldhatják ezt a problémát, és a saját programjaik kidolgozása során, amikor is eldöntetik, hogy az innovációt az Európai Innovációs Partnerség keretében rendelkezésre a pénzekből is finanszírozzák, amely előközítés egyébként már folyik. To ask uh, now uh, Mr. Jose Souza Uva to uh, complete. Most pedig Suza Uva kollégámhoz fordulok, aki majd kiegészíteni az általam elmondottakat. C'est difficile pour moi vous compléter, Monsieur le Directeur Général, Nehéz ezt kiegészíteni, főigazgató úr, hiszen ő már mindent elmondott. Én csak annyit szeretnék kiemelni, ami az innovációt illeti, hogy ez egy nagyon konkrét, pontos kérdés volt. 100 százalék alkalmazandó a cappingre, de ez nem azt jelenti, hogy más finanszírozási források nem állnak rendelkezésre az innovációra. Vannak ilyenek. Az innováció minden intézkedésben, minden prioritásban megjelenik, és megerősítjük a capping alapokból is. Azon alapokból, amelyeknek ugye a százszerzalékos privilégiumok megvan. A többi pedig a társfinanszírozás hatája alá kerül. Főigazgató úr, ami a programozási kontextusával kapcsolatban elhangzott, hogy egy tagállamnak kell egy elemzést készítenie, el, meghatároznia a stratégiáját, és utána ő fog dönteni az intézkedésekről, amelyekkel az azonosított problémákat próbálja megcélozni. Tisztelt Dantán képviselő úr, nem szabad azt gondolni, hogy a pénzt a 20 intézkedésre kell elosztani. Nem. A pénzt azon intézkedésekre kell elosztani, amelyekről azt gondoljuk, hogy a kiválasztott prioritásokat célozzák. Ha most 20 ilyen van, lehet, hogy 2007-13 között 40 ilyen volt. Ami a pénzügyi konstrukciókat illeti, ez valóban segít abban, hogy foglalkozzunk a finanszírozási problémákkal, amelyekkel jelenleg találjuk magunkat szembe, és a, mi alatt a tagállamokat értem, tehát nemzeti szinten kell fellépni a társfinanszírozás problémáival szemben, és azt gondolom, hogy ezen pénzügyi szakértelem mindenképpen segítség lehet. Mást nem szeretnék hozzátenni. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Talán a 20-as és 18-as cikkre hivatkoznék. Valóban itt, ami a célzást illeti, a célzott területek meghatározását a 18-as cikkben. Itt ez csak a, az átszervezésből adódó nehézségekkel küzdő gazdálkodásokra vonatkozik a KKV-kkel kapcsolatban, egyébként pedig nincsen semmilyen egyéb határ a dimenzióval, a mérettel kapcsolatban. Ennyit mondanék, köszönöm szépen a szót. Ringraziamo i rappresentanti della Commissione Pleva e Susuva. Köszönjük szépen a bizottság képviselőinek, Pleva úrnak és Susauva uraknak. Most pedig Luisnak adom meg a szót, hogy lezárja. Foram ditas muitas coisas e coisas muito importantes que eu... Köszönöm szépen, elnök úr, a fontos információkat, amelyek elhangzottak, felírtam mindent, minden kollégának köszönöm a megszólalást, felvetéseiket, aggodalmaikat beépítem a jelentésembe, vagy legalábbis meg kísérletet teszek rá. És úgy gondolom, hogy a bizottságnak köszönhetően azért a munkaanyagunk, az alapdokumentum jó, de van mit elvégezni még nekünk is. Egy politikai megjegyzésem lenne, amely kezdetől fogva fogalmazódik bennem. Itt a kényes politikai kérdés nyilván a költségvetés lesz, és a tagállamok közötti elosztás. Világos, hogy minden tagállam, aki befizet, az, els, az első pillérbe, az nem szeretné, hogyha megbüntetnék a második pillérrel. Ezért valami olyan szabályt kéne alkotni, hogyha egy tagállam valamilyen büntetés szenved el az egyik pillérben, akkor legalább másikban ne legyen megbüntetve. És persze a szolidaritás elvét valahogy tabletta, cukros tabletta formájában le kell nyeretni mindenki. Altri punti all'ordine del giorno. Köszönjük, Luis. Azt hiszem, hogy nincs más hátra, mint előre a hatos napirendi pontra, illetve hetesre, amelyel ma nem foglalkozunk egyikkel sem, mert Gáthia Perez asszony a a jogi bizottságban egy halaszthatatlan szavazáson vesz részt. Nem hiszem, hogy oly fejlemények lennének a minőségi csomagban, a trialógusban. Várjuk a Dán elnökség visszajelzését azzal kapcsolatban, hogy mi újság ez ügyben. Ezt tehát majd a következő ülésünk napi rendi pontjára fogjuk felvenni. Irácsétól tehát majd, ha ekkor halljuk a beszámolóját, ezzel már csak egy napi rendi pontunk maradt, ami a Unióban működő mezőgazdaság üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységre vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásának témája. Giancarlo Scott az előadóknak meg is adom a szót. Ó, oh, köszönöm elnök úr! A 65-ben létrehozott szemviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózatról szól ez a javaslat, a közösségi agrárpolitika működtetéséhez van erre szükség. Idővel idővel kiterjesztésre került ez a hálózat, a tagállamok összességéből adatokat ezáltal, ezen állózat által gyűjthetünk. Az agrárpolitika statisztikai felmérését segíti, költségekről, jövedelmekről, és így tovább szerezhetünk így adatokat. Jelenleg 6 millió 27 tagállamban található 6 millió gazdaságból, gazdálkodó szervezetből 80 eh, ezerre eh, terjed ki. Különböző jelzőszámokban eh, jelennek meg ezek az adatok, költségekre, jövedelmekre, termelékenységre vonatkozó számokban és statisztikákban, amelyek alapján a közösségi agrárpolitika módosítása lehetővé válik. A kutatóintézetek munkáját is segíti, hogy szimulálhassák azt, hogy az agrárpolitika változása milyen hatásokkal járna. A legfőbb célja az előttünk fekvő javaslatnak az, hogy az Európai Bizottság végrehajtási eh, hatalmát az EUMS 290 és 291-es cikke értelmében módosíthassuk. Itt tulajdonképpen a végrehajtási a aktusokról és a felhatalmazáson alapuló aktusokról van szó. Implementing Acts and Delegated Acts néven ismert ez angolul. Ez tehát a 2009 per 12-17-es tanácsi rendeletet kell módosítani a Lisszaboni eh, szerződés eh, miatt. A javaslat az, hogy ez delegált keresztül eh, történjen, tehát a tagállamoknak így nem kellene a számíteli irodák listájába küldeni, illetve a hálózatban való részvétel 130 ezer mezőgazdasági üzemben maximálódna. Az éves jelentést nem a parlament és a tanács kapná éves szinten legalábbis, de nyilvánosságra hoznák természetesen a illetékes szervek és a számviteli irodák közötti szerződésekben kell, hogy szerepeljen mindig egy adott tagállamról szóló nemzeti szinten lemondott jelentés. Általában szólva, tudom, támogatni tudom ezeket a javaslatokat, az egyetlen módosító indítványom az lenne, hogy egy megfelelő honlap üzemeljen, amely az ezekhez az adatokhoz nyilvános hozzáférést biztosítanak. Köszönöm. A interventi. Van-e bárkinek kérdése? Nincsen. A bizottság szeretne hozzászólni? Kérem. Uh, thank you, Mr. President. Uh, thank you. Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is, uh, hogy uh, érdeklődik ezen rendelet iránt, és egyetértek nagy vonalakban az előadó által elmondottakkal. Azzal szeretném ezt kiegészíteni, hogy van egy honlap, amely ezzel az ilyen jellegű számviteli hálózattal foglalkozik. Minden adat elérhető bárki számára, a parlament, a tanács és a közvélemény számára is. Ezt a honlapot az Európán lehet megtalálni. want to, Mr. Scotta? Okay. Okay, moment. So the debate is ok, chiedo scusa ma c'ho il commissario che mi sta aggiornando su una questione abbastanza... Elnézést. A... Egy igen kényes kérdésről beszéltünk. Nos, hogyha nem kér senki szólt, akkor lezárom az ülést. Már április 23-án délután 3-kor és április 24-én 9-kor, 9-től fél hétig tartjuk az ülésünket. Köszönök mindenkinek, bezárom az ülést.